Witam Państwa bardzo serdecznie. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim! Mivel ma a szakértőink meghívottak, egyetemi tanárok, tudósok, úgyhogy 15 perc késéssel indulunk, és egyébként a néppárti képviselők is később érkeztek. A mai meghallgatásunk nagyon fontos témával foglalkozik, nevezetesen azzal, hogy hogyan tudunk megbírkozni a közös agrárpolitikában az áringadozásokkal. Mindannyian tudjuk, hogy az áringadozás problémát jelent a gazdálkodók számára. Nagyon nehéz úgy üzemeltetni egy mezőgazdasági üzemet, ha az árak jelentős mértékben ingadoznak. És ebből következően nehezen kiszámíthatóak. A szokásunknak megfelelően szakértőket hívtunk meg a mai délutánra, hogy segítsenek áttekinteni az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Megosztják majd velünk a tapasztalataikat, következtetéseiket, amit a kutatásaikból szűrtek le, és most szeretném bemutatni a meghívott vendégeket a sorrendben. Patrick Ferrer, a Société eh, Agricole de France az agytröszt szervezet főtitkára, ez az agrár ágazattal foglalkozó szervezet. Felice Adinolfi, gazdas, közgazdász professzor a Bolonyai Egyetemről, őt követi majd egy eh, másik kutató, Jaran Bolsz, a Genti Egyetem agrár gazdasági professzora, szintén komoly tapasztalattal rendelkezik az agrár közgazdaság területén. Liam Fenton, az Epsystem Europe, ez egy magáncég, az NTFL vezérigazgatója. Ez a szervezet olyan eszközöket kínál az ügyfelek számára, amivel az áringadozásokat ki tudják küszöbölni. Jacques Carl, a Momangri Trust főtitkára, ez a szervezet különböző javaslatokat dolgoz ki az agrárpiacok szabályozására globális szinten. Köszönöm mindannyiuknak, hogy elfáradtak Brüsszelbe, és itt felszólalnak a parlamenti szakbizottság ülésén. Az Agri szakbizottság a közeljövőben egy saját kezdeményezésű jelentést fog kidolgozni ezzel a témakörrel kapcsolatosan. Angelique Dele lesz a, az előadója a jelentésnek, és a mostani meghallgatás tulajdonképpen az első lépés ebben a folyamatban. Mivel ilyen sok szakértőnk van, az időnk ugyanakkor korlátozott, gazdálkodnunk kell az idővel. A titkárság eh, nagyon hatékonyan dolgozott, mint mindig, és bizonyos szabályokat eh, javasolt eh, ez ügyben. Először is Patrick Ferrernek fogom megadni a szót. Az egyes előadók 8-8 percet kapnak, ezt maximum 10 percre hosszabbíthatják, de kérem, hogy ezt az időkeretet tartsák, és majd a későbbiekben még lesz idejük a kérdésekre válaszolni a vitában. Úgyhogy most megadom Ferrer úrnak a szót. Ahogy tartsa meg a volatilitás, az áringadozás témájában a bevezető előadás, még egyszer mindenkit Szeretettel üdvözlök, és kezdjük meg a munkát, Ferrer úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. A volatilitás azt méri, hogy milyen mértékű és milyen gyors az árváltozása egy terméknek, egy eszköznek egy adott időszakban. Közgazdasági elméletek szerint a volatilitás két témához kapcsolódik. Az egyik a variabilitás, a másik a bizonytalanság. Az árvariabilitás, vagyis az árfluktuáció egy normál piaci működési elem. A kínálat-kereslet egyensúlya változik, kiigazodik, és így az ár változik. Viszont, hogyha a fluktuáció bizonytalanná válik, és erős oszcillációt mutat, az már zavaró lehet a piacon. A mezőgazdasági témák területén tudjuk, hogy a kínálat-kereslet kapcsolata az nem rugalmas. Ismerjük a híres King törvényt, az biztos, hogy a mezőgazdasági termékek ára mindig erősen fluktuált, de paradox módon kevés volatilitási időszakot mutat fel Az európai mezőgazdasági politika meg tudta védeni a gazdákat, úgy, hogy védő intézkedéseket vezettünk be. 1992-től kezdődött ez. Viszont a változások és a reformok már megkérdőjelezték az akkori intézkedéseket. Ugyanakkor erősödik a kereskedelemben a globalizáció, mezőgazdasági politikai, akár amerikai, akár európai politikára gondolunk, az a célja, hogy a beavatkozást eltörölje vagy csökkentse. Növekszik a feltörekvő országokban az élelmiszerigény, aztán gondolnunk kell a általános felmelegedés következményeire, és nem szabad megfeledkeznünk bizonyos fontos piaci szereplőkről sem. Ezért az élelmiszerrendszer az egész világban egyre vulnerabilisabb lett, és egyre gyakoribb az extrém volatilitás példaként. A szárazság miatt bekövetkező termelés csökkenés, ez 2,3%-át érinti az egész világon a termékmennyiségnek aztán az orosz exportiltás, a piaci reakció az volt, hogy 70%-kal emelkedett a búzának az ára. Nagyon sok szakember úgy gondolja, hogy napi fluktuáció, vagy két hetenkénti fluktuáció merül föl, és az egész kampány időszakára ez érvényesül. A klíma változásnak is jelentős hatása van a termék mennyiségre, és ez sem igazán előre látható. Ezért tárolási intézkedések történtek, ennek ütköző szerepe van, amikor hiány merülne fel, vagy pedig túltermelés merülne fel a piacon. Egyébként pedig elhangzottak olyan vélemények is, hogy megoldást kell találni arra is, hogy többet termeljünk. Ez bizonyos termékekre igaz, és ma pedig az árcsökkenés sokszor nem elfogadható, vagy már nem is bírják az érdekelt felek. A mezőgazdasági termékek előállításának a finanszírozása is hozzájárult a volatilitáshoz és annak a mértékéhez. Válságidőszakban négyszer nyolcszoros mennyiség is alakulhat ki, mint amit a normál piaci tranzakciók igényelnének. A tárolási rendszerek is változtak, modern technológiák alakultak ki, ugyanakkor a spekuláció még mindig hat, és fontosak a monetáris különbségek is. Egységes annak az, elképz- annak az elfogadása, hogy az erős mezőgazdasági termék ár volatilitás negatív hatásokkal jár. Nehéz előre látni, előre tervezni a gazdák számára. A nagyon magas ár azokat az országokat érinti negatívan, ahol nem áll fenn az élelmiszerbiztonság. Általában ezek a szegényebb országok. Beszélünk is az éjség, úgynevezett éjségsztrájkról, vagy éjségzendülésről aggályossá vált a helyzet. A Párizsban 2011. júniusában a G20-ak kidolgoztak egy akciótervet a volatilitás elleni harcra. A legfontosabb pontok ebben a következők voltak. Mezőgazdasági termelés, termelékenység növelése, nemzetközi kezdeményezés a kutatás területén, a búza minőségjavítása érdekében, ez az IRIBI program. Aztán piaci tájékoztatás és átláthatóság javítása, ez az AMIS rendszer, a FAO elismerte, és egy nemzetközi kezdeményezés is kialakult a GeoGlam, a műholdas megfigyelő rendszerekre vonatkozik ez. Ugyanakkor egy gyors reagáló fórumot is felállítottak, valamint a korlátozás és az adózás beavatkozás és támogatások tiltása a világszintű élelmiszerprogram tekintetében. Harmadik cél a pénzügyi piac szabályozása. Ez az IOSZKO-nak a munkája. Értékbizottságok nemzetközi szervezetéről van szó. Ez a alapanyag derivátumainak a piacra vonatkozik. 2011-ben összeült a G20, és előreléptek a cselekvési tervekkel, de ennek ellenére a volatilitás mindkét irányban továbbra is fennáll. Vannak olyan országok, amelyek úgy gondolják, hogy a készlet szint számukra stratégiai kérdés, és ez egy bizalmi téma, ezért nem tájékoztatnak erről. Ugyanakkor nemzetközi szinten fontosak ezek a kérdések. A 2008-2009-es válság azt hozta, hogy nagyon sok likvid eszköz került ki a piacra, és ez a mezőgazdasági termékék ára, árát is érintette, és még súlyosabbá tette a volatilitás mértékét. Hol van a helye az Európai Unióban mindennek? Védett piac, garantált árak álltak fönn 40 évi körülbelül. A Európai Unió mezőgazdasági politika az egész világ tekintetében ma már nyitott. A teljes előállítási értékesítési lánc nyitott, és ez, ennek megvannak a következményei, különösen a gazdákra. Reagálni kell, el kell kerülni, hogy minden egyes volatilitási esemény átalakuljon a tagállami mezőgazdasági termelés protekcionális védelmének a szándékává. Köszönöm a figyelmet. Bardzo dziękuję. W tej chwili... Köszönöm szépen. Most pedig Adinolfi úrnak adom meg a szót, hogy a jelenlegi eszközökről szóljon néhány szót, amelyekkel az ár ingadozással szemben fel lehet lépni a kapon belül. Adinolfi úr, öné a szó. Grazie, Köszönöm, elnök úr, köszönet a meghívásért. Szeretnék összetett mondani a bizottsági szervezeteknek is a meghívásért. Ha sikerül elindítanom a szlájdokat, akkor néhány koncepciót szeretnék megosztani önökkel. Sikerült. Először is a prezentáció témája Egyrészt természetesen röviden, mert kevés idő áll rendelkezésemre, hogy mik a volatilitásnak a fő vezérelemei, melyik a fő tényezői, amelyek kockáztatják a gazdák munkáját. Utána próbálok egy rövid áttekintést adni a ma Európa szerte használt eszközökről, illetve kanadai és Egyesült Államokbeli eszközökről is, kockázatkezelésre, árkockázatkezelésre vonatkozóan. Végül pedig néhány javaslattal fogok élni. Opciókat mutatok be a jövő reformra vonatkozóan. Némi technikai problémám van, ezt látja mindenki. Talán most már sikerül. Ahogy a kolléga is mondta, a volatilitás az kínálat, kereslet kínálat kapcsolatához csatlakozik. Az utóbbi években egyéb makrogazdasági elemek is beléptek a képbe, például a mezőgazdasági termékek ára, a készletek, a tartalékok, kereskedelmi politikai reakciók, ezek olyan problémát okoztak, ami miatt főleg az utóbbi 7-8 évben különleges helyzet alakult ki. Ezen a grafikonon az is látszik, hogy milyen csúcsértékei voltak a volatilitásnak. 2007-2008, illetve 2011-10-11 körül vannak ezek a csúcsértékek. A makrogazdasági tényezők alapján egy nagyon komplex kép alakult ki. Itt sok elemet kell figyelembe venni. Itt látszik is, akár klímahatások, kereskedelmi kapcsolatok, készletarányok, szintek, dollár, árfolyam, változás és tűz. Tehát ez mutatja, hogy milyen hullámvasútat járnak be az árak. És van ez a két csúcsértéket mutató év, aminek alapján nagyon sok vita folyt és a szakértők nagyon sokat tárgyalták ennek az okairól. A volatilitás természetesen negatívan hat általában a mezőgazdasági szektorra. Európa esetében a hagyományos problémákon túl, például a rendszer tökéletlenségén túl, pénzügyi fedezettségi problémák is fölmerülnek, amelyek hasznosak lehetnének az európai mezőgazdaságban. Továbbá fontos intézményi változás is történt, a kolléga is említette ezt. A reform folyamat zajlott le 25 éven keresztül, és ennek végül is két lényeges eredménye van, hogyha csak az árvolatilitással és a piaci kockázattal foglalkozunk. Egyrészt a garantált védelem csökkent, az Európai Unióban, a saját gazdáknak nyújtott védelem, másrészt a gazdák jövedelmének a fenntartása strukturális változásokat élt át. Nem tudom, hova kéne, hogy célozzak ezzel a távirányítóval. Hát lehet, hogy akkor hagyjuk el a szlájdokat. Ezekkel az elemekkel kapcsolatban lehet, hogy le kéne hívni a műszakiakat, hogy segítsenek, mondja az elnök. Na azért sikerült. A prezentációban négy esetet mutatok be. Az európai helyzetet is jól ismerjük. Egyrészt piaci intézkedések, közvetlen támogatások a gazdák számára, ezek azok az intézkedések, amelyek az első pilléren keresztül működnek. Aztán van a második pilléren belüli intézkedések, ebben egyrészt Exante stratégia szerepel, kockázatmegelőzés, ami például a szélsőséges természeti hatásokkal kapcsolatos, és vannak specifikus intézkedések, ezeket hívjuk risk management toolkitnek, a második eh, pillérben szerepelnek például a biztosítási eszközök és a támogatási, hitelnyújtási lehetőségek, például amikor természeti katasztrófa merül fel, vagy valamilyen járvány. Az európai gazdák eh, esetében fölállítottuk az Income Stabilization Tool-t. Ennek a célja az általános kockázatok lefedése. Tehát a súlyos jövedelem kiesést vizsgálja ez a rendszer, ez az eszköz. Az eszköz egyébként néhány tagállamban már kísérleti szinten működik, Olaszországban néhány régióban, Belgiumban, a Flandria területén nagyon nagy érdeklődést keltett. Ez az egyetlen olyan eszköz, amivel valamilyen módon biztosítani lehet az árkockázat kezelését. Aztán próbáltunk plusz ablakot nyitni Kanadára, bemutatom a kanadai helyzetet is. Kanadában nagyon hosszú a története a kockázatkezelésnek. Már egy sor eszköz áll a gazdák rendelkezésére Kanadában. Azok az eszközök, amelyek a legérdekesebbek, innovatív eszközök, és amelyeket referenciaként használhatunk esetleges európai bevezetés tekintetében is. Ez az Agri-Risk rendszer, kutatásfejlesztési támogatása van itt szó, kísérleti újfajta jövedelemkockázat kezelő módszerek tekintetében. Az AgriInvest és az agri-stability az két olyan modell, amelyet most vizsgálnak a nemzetközi kutatók is. Már a korábban meglévő kanadai mezőgazdasági politikában is hasonló eszközök fönnálltak. Az Anchor gyakorlatilag úgy működik, hogy egy számlát nyitnak minden gazda számára, és itt az állam tárfinanszírozást biztosít körülbelül a referencia margin 1%-a erejéig, amikor minimális a veszteség, akkor működik ez a támogatás. Ez azt jelenti, hogy így elkerülik azt, hogy a úgynevezett megelőlegezendő tőke tekintetében probléma merül fel a gazdáknál. Egyrészt a negatív hatások esetén pozitív ez, másrészt a hosszú távú befektetéseket is szolgálja. Az AgriStability pedig egy olyan rendszer, amely közel áll az Income Stabilization Tool megoldáshoz. Kormány támogatás, kormány beavatkozása van szó, szóval amikor 70%-nál nagyobb mértékű a veszteség a referencia marginhoz képest. Gyakorlatilag a biztosított, minden egyes biztosított 1000 euróra egy eurót, illetve 1000 dollárra egy dollárt tudnak így biztosítani. Az Egyesült Államok beli tapasztalatot is szeretném bemutatni, de csak nagyon röviden. Nemrég készült egy tanulmány, ami összehasonlítja az Egyesült veli és az európai tapasztalatot, és ez be lett mutatva az Európai Parlament számára. Itt és most nekünk az lehet érdekes, hogy lezárult egy olyan lépés az Egyesült Államokban, ahol a közvetlen kifizetést teljesen megszüntették, és ezt a forrást teljesen leváltották a kockázatkezeléssel, egy fontos programkör segítségével, amiben anticiklikus kifizetések is szerepelnek. Az Egyesült Államokbeli és az európai megközelítés közti különbség itt látható. Ezen a képen látjuk azt, hogy a forrás elkülönítés, a mezőgazdasági szakpolitikán belül a két országcsoportban eltér. És itt az utóbbi években még nagyobb lett a különbség. Látható ezen a képen, hogy egész más a megközelítés, a kockázatkezelés és a jövedelem támogatás között. Európa a források legnagyobb részét itt fekteti be a jövedelem támogatásba, viszont az Egyesült Államokban inkább a kockázatkezelésre helyezik a hangsúlyt remélem, hogy picit hosszabban beszélhetek, mert technikai problémák is elvittek egy kicsit az időmből. Szeretném bemutatni, hogy a jövőre milyen lehetőségeket látok a KAF tekintetében. Az innovatív eszközökkel, az Income Stabilization Tool-lal el lehetne érni, hogy rugalmasabb legyen a rendszer, a közvetlen kifizetések egy részét át lehetne csoportosítani egyrészt rugalmasabb, pénzügyileg rugalmasabb eszközökké, másrészt oly módon, hogy a mezőgazdasági erőfeszítéseknek és a mezőgazdasági kifizetéseknek a hatása magasabb legyen. Franciaországban például néhány évvel ezelőtt kormány forrásokban egy hasonló rendszer már beindult ezen a területen. Tehát a közvetlen kifizetésekre szánt pénzt kettős célra lehetne felhasználni, egyrészt a minimális veszteségek fedezésére, másrészt a magasabb szintű veszteségek fedezésére, amit természetesen mérleg adatokkal kell igazolni. Elnézést, hogy kicsit hosszasabban szólaltam fel, mint amennyi időt eredetileg kaptam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Jürgen Bösz professzor kap szót a Genti Egyetemről. Azzal kezdeném, hogy először is egy kicsit részletesebben kifejtem a kollégám által most elmondottakat, ugyanis az EU és az USA politikája között különbséget kell tenni. Az EU politikán belül az első pillér a jövedelem kiegészítés, a jövedelem támogatással függ össze. Itt a kolléga azt mondta, hogy jövedelem, ez nem kockázatkezelés, pedig itt kockázatkezelésről van szó, hiszen a piaci folyamatoktól függetlenül egy bizonyos jövedelmet kapnak a gazdálkodók. Az USA-ban ez a támogatás pedig a konjunktúrát hivatott kiigazítani, kiegyenlíteni. A különbség az EU és az USA politikája között, hogy az EU-ban a kettes pilléren belül történik jövedelemtámogatás, és a vidékfejlesztési támogatáson belül is, vagy illetve vidékfejlesztés támogatásán belül is van egy további lehetőség. Az USA-ban pedig Különböző intézkedések vannak, például a tejárakkal kapcsolatos program, a bruttó marzsot védő program, ez sokkal inkább testre szabott az egyéni gazdálkodók igényeinek megfelelő. Ez nálunk az EU-ban a kettes pillér körébe tartozna. Ami az európai politikát illeti, itt meg, fontos megemlíteni az intervenciós magánkészleteket, ami minimálisan hivatott csökkenteni a gazdálkodó kockázatát. Vannak különböző promóciós politikák, közvetlen szakpolitikák, amelyek a kezelésre irányulnak. Meg kell említeni a termelői szervezeteket, amelyek a saját operatív programjaik révén avatkozhatnak be a piaci folyamatokba. És hogy ezt az előadást tovább folytassam, ami az agrárpolitikát illeti, egy kicsikét tekintsünk ki ezekből a keretekből, nézzünk meg más piacokat, szolgáltatásokat, árukat, hogy ott hogyan kezelik az áringadozás. És kiváló példa az energiapiac, a villamos energiapiac. Ott is stabilizálni akarjuk a kínálatot, a villamos áram liberalizált piac, ahol mindenki szabadon dönthet, hogy mennyit termel, és a határidős piaca is létezik a villamos áramnak, ugyanúgy, mint az élelmiszerek esetében. A villamos piac esetében a döntéshozók felismerték, hogy szükség van az intervencióra, annak érdekében, hogy a volatilitást ne csak a határidős tranzakciókkal kezeljék. Ez legalább annyira ki kell, hogy terjedjen a termelői kapacitásokra. Számos országban van tartalék kapacitás, ahol támogatják a kapacitáscsökkentést, vagy az esetleges üzem lezárást is, ha az indokolt. Bizonyos mértékig ez megfelel az EU politikának is a jelenlegi formájában, ugyanis a gazdálkodók jövedelem, kiegészítés jövedelem támogatást kapnak, de ehhez a termőföldet jó állapotban kell megőrizniük. A közös agrárpolitikán belül jelenleg és ez emlékeztet a korábbi ugaroltatási rendszerhez, ha túlkínálat van, akkor a támogatásokkal a kínálatot igyekszünk csökkenteni, hogy ellensúlyozzuk bizonyos termékek esetében a túlkínálatot, legyen ez akár az energiapiacon, vagy a mezőgazdasági piacon. Tehát ugyanezt az eszközt lehet alkalmazni a az agrárpiacokon is, és így lehetne a jövőben is kezelni az áringadozásokat. Az egyik nagyon fontos elem, hogy ne a piacokat zárjuk be az ár ingadozás kezelésére, ez nem lehet megoldás. Fontos az átláthatóság és az információ rendelkezésre állása minden piaci szereplő számára, ez alapvetően fontos az agrárpiacokon. Nem támogathatjuk a termelést olyan időpontokban, amikor túltermelés van. A villamos árampiacán is láthatjuk, hogy a megújuló energiaforrásokat gyakorlatilag egyes országokban külön kezelték, és ennek következtében negatív árak alakultak ki. A hálózat már tele volt, és még mindig támogatták a megújulókat. Tehát az agrárpolitikában is meg kell akadályozni, hogy ne ösztönözzük további termelésre a gazdálkodókat, ha már amúgy is túltermelés van. És ezen kívül még azt is érdemes végig gondolni, hogy a kapacitásokat hogyan lehet támogatni a termelés helyett. Ha többletkapacitás van, akkor a támogatások révén az arra kell ösztönözni a gazdálkodókat, hogy a különböző változókat, különböző kapacitásokat kisebb mértékben használják. Például a gabona piacon arra kell törekedni, hogy optimális nitrogén tartalmú műtrágyát juttassanak be a talajba, amivel a termelés, a hozamokat optimalizálhatják, és ha esetleges veszteség alakul ki, akkor ezt kell ellentételezni a támogatásokkal. A környezetre is ez kedvezőbb hatással van. Tehát ezeket a javaslatokat szűrtük le a Genti Egyetemen folytatott kutas, kutatásaink alapján, és tulajdonképpen ennyit kívántam hozzászólni. Mikrofon nélküli felszólalás. Przechodzimy teraz do komentarzy. E, komentarze... Most pedig lépjünk tovább, a megjegyzések következnek. Először is a szakértőknek adom meg a szót. Kádor. Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon röviden mondhatom, hogy Ferrer úr megállapításai teljesen helyesek, igazok, nagyobb, nagyobb a volatilitás, nagyobb az aggodalom, és az Európai Unió politikája már nem felel meg a jelenlegi helyzetnek. A kap reformja igazából nem segít abban, hogy ezzel az áringadozással megbirkózzunk. Aztán nemzetközi szinten, a G20-ak szintjén tárgyalások folytak, és itt egy nemzetközi ö, együttműködésre tettek kísérletet, de ahogyan Ferrer úr is elmondta, ö, sajnos ez nem kielégítő mértékű maga az a tény, hogy nincs valós nemzetközi együttműködés a piacok szabályozására, legalább ilyen válság esetén, hiszen ez erről szólna, hogy a válságot kell kezelni, és a volatilitás okozza ezt a válságot, ez egy nagyon súlyos problémát jelent. Beszéltünk hogy az amerikai és a kanadai politikáról, és elhangzott az is, hogy a bevételek stabilizációjára tesznek kísértet a 39. cikk keretében. Ez csak egy 30%-os bevétel csökkentés esetén teszi lehetővé a beavatkozást. És ez azt jelenti, hogy nem megfelelő az intézkedés. Kanadában a kínálatot próbálják kezelni, illetve kigazítani és ez egy kockázatkezelési rendszerben nyilvánul meg. Az Egyesült Államokban egy kontraciklikus rendszer működik, megpróbálja stabilizálni a bevételek egy részét. És még valami, amikor a nagy termelő országok beavatkozásáról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy a támogatás 61%-a nem összekapcsolt támogatás, tehát nem tud reagálni a válságra. Ez azt jelenti, hogy ellenáramban mozgunk, másképp lépünk föl, mint a többi állam, és a többi ország, és nem nagyon tudunk megbírkozni a válsággal. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a vita következik. Nézzük, a képviselő urak és hölgyek kívánnak-e kérdéseket föltenni, vagy van-e valakinek megjegyzése. Elnézést kérek. Mielőtt rátérnénk a vitára, Fanton úrnak kell megadnom a szót. Kérem, az elnézését kérem, hogy kihagytam a sorból. No problem. Semmi gond, tisztelt elnök úr. Egy tényezőre szeretnék eh, reagálni az áringadozás kapcsán, illetve a pénzügyi termékekre vonatkozóan. Azt látjuk, hogy óriási a likvid piac, a nemzetközi piacon nagyon sok a spekuláció, és jó pár tanulmány készült arra vonatkozóan, hogy ez növeli vagy csökkenti a volatilitást. Úgy tűnik, hogy 50-50 százalékban növeli, illetve csökkenti. Ami pedig a tejpiacot illeti, erre vonatkozóan vannak diáink, amelyek rámutatnak arra, hogy megvan a volatilitás, ugyanakkor a spekuláció nem nagy mértékű ezen a piacon. Tehát azt láthatjuk, hogy nem igazán igazolódik ez be. Természetesen az én véleményem az ipar részéről pontosan az ellenkező, tehát a spekuláció nem járul hozzá itt a volatilitáshoz. Csatlakoznék az előttem szólóhoz abban is, hogy egyértelmű és átlátható adatokra van szükség. A mi nézőpontunkból azt mondhatjuk, hogy az átlátható, transzparens adatok mindenkinek segítenének. Gazdálkodó vagyok, a családban is gazdálkodók vannak, és látom, hogy hogy milyen hibás információkat kapunk, és ez milyen károkat okoz, például a tejtermékek piacán. Egyértelmű, hogy a nemzetközi ö, kereslet csökken. Azt látjuk, hogy jó lenne tájékoztatni az embereket, akkor az ellátó lánc minden egyes láncszeme informált döntést hozhatnak. Köszönöm. Przechodzimy w tej chwili do debaty, do wypowiedzi pani panów posłów. Köszönöm szépen, most pedig megnyitom a vitát. Pan poseł Tarabella, panie pośle. Tarabella úr két szót. Le constat est évidemment fait. Természetesen elhangzott a tény megállapítás már egy pár évvel ezelőtt. A volatilitás sokkal nagyobb mértékű, mint amelyet a szabályozás során megszoktunk. Ez azt jelenti, hogy egyrészt támogatást kell nyújtani, összekapcsolt támogatást, de ez nem mindig valósul meg, gondolok itt például a tejpiacra, illetve azt látjuk, hogy a többiek, a többi nagy termelő Mm, ugyanígy jár el még a támogatás területén. Most ugye a keresletről beszélünk, ott van a tej, amely problémát okoz ebben az évben, de ugyanígy a jövőben a cukor jelenthet majd problémát, és a kereslet nem, a kereslet növekszik, vagy hát a kínálat, a kínálat növekszik, és ezért csökkennek az árak. Ugyanígy azt látjuk, hogy minél minél kevesebb a, a nyomás a piacon, annál, annál inkább változnak és csökkennek az árak. Erre konkrét példákat is lehet mondani. A nemzetközi piacon ez a függvény egyértelműen érvényesül. Meg kell nézni, hogy milyen megoldásokat találunk a hipervolatilitás a nagy ellensége a mostani gazdálkodóknak. Nézzük, hogy mit tehetünk, milyen mechanizmusokat lehet felállítani a volatilitás elleni harc érdekében, és a mechanizmusok közül melyik az, amelyeket pre, amelyet preferálni kellene. Gondolok itt arra, hogy valamilyen szabályozási mechanizmust vezetünk be, vagy pedig esetleg egy biztosítási rendszert, vagy megpróbáljuk ezt a spirális árcsökkenést valahol megakadályozni, tehát valamilyen, valamilyen megoldást kell találni. Köszönöm szépen. Nagy úr következik. Kancet asszony. Köszönöm szépen a beszámolókat, nagyon érdekesek voltak, és különösen a Genti Egyetem professzor bevezetőjét emelném ki, ugyanis nagyon jó, hogyha végre a parlamentben a mennyiségi szabályozásról beszél az árstabilitás megőrzése érdekében. A mennyiség szabályozását mindenféleképpen fontosnak kell tartanunk. A megfelelő helyen megfelelően kell csökkenteni a mennyiséget, hiszen ez az egész piacra kihat. Az Agri szakbizottságban többször beszéltünk már arról, hogy esetleg nem kellene egy ilyen önkéntes termelés visszafogást támogatni, például a tej ágazatban, a takarmányozás módosításával esetleg, és ha így ennek következtében ismét emelkedhetnének a tejárak, akkor ezzel már részben elértük a célunkat. Úgyhogy ezen a területen kiváló előadásokat hallottunk, és nagyon hasznos részleteket hallottunk. Tehát még egyszer a mennyiség szabályozását, ha javasolják, ezért nagyon hálás vagyok, és ezt továbbra is fel kívánjuk karolni. Köszönöm. Nagyon jól fogalmazott a mennyiség szabályozása, de hogyan tegyük ezt meg a gyakorlatban? Rupe úr. Iš tikrųjų, manau, kad e, labai svarbu, kad mes šiandieną kalbam šituo klausimu ir labai. Azt hiszem, hogy a mai témánk e, nagyon időszerű, és köszönet minden előadónak. Meg kell mondanom, hogy ezt a, ez, ezt a kérdést már többször is megvitattuk, és nem gondolom, hogy itt most túlságosan nyugodt lehetek, hiszen eh, nem hallottunk semmiféle innovatív, újszerű gondolatot, hallottunk a különböző hatásokról, de konkrét javaslatokat nem hallottunk, eh, hogy ezeket hogyan kezeljük. Másképp merülne fel a kérdés, hogyha a fogyasztók is éreznék a, az áringadozást, különösen ha az lefelé irányban mutatkozik meg, de a kiskereskedelmi árakra ritkán jellemző, hogy lefelé mennének, miközben a termelők, a termelői árak csökkennek. Ez az áresés más-más mértékben jelentkezik az egyes országokban, és a gazdálkodók tárgyaló képességét ez alapvetően meghatározza. Úgy tűnik, hogy a gazdálkodók nem egyesítették az erejüket, és szétaprózódtak, a kereskedelem és a feldolgozóipar pedig visszaél ezzel a, az egység hiányjal a gazdálkodók körében. Nem tudom, hogy itt áringadozásról beszélünk-e, vagy árspekulációról. Európában eh, nincs megfelelő árszabályozás, és ennek következtében a feldolgozók gyakorlatilag eh, monopól helyzetben vannak, adóparadicsomokba vitték a székhelyüket, és eh, élvezik ennek minden áldásos hatását. Miközben Európában a jövőbeni megoldásokról vitatkozunk, nem vesszük figyelembe azt a tényt, hogy a hús és a tejágazatban válság van. Sok termelő egész egyszerűen nem tudja, hogy hogyan folytassa a tevékenységét. A tejágazatban működő gazdálkodók kongresszusára mostanában kerül sor, és a jövőbeni kilátásaikról vitatkoznak. Literenként 13-15 centet kapnak, a nagyobb gazdálkodók talán egy kicsit többet, de ez a megélhetés, ez vajmi kevés. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott, de ez nem tudta az árakat szabályozni vagy stabilizálni. Az árak ugyan ma már nem ingadoznak, hiszen elérték a legalacsonyabb szintet. És az egyik oka annak, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerültek a gazdálkodók, az is, hogy gyakorlatilag leállt az Oroszországba irányuló export, és alternatív piacot nem találtak a gazdálkodók. Tehát ez egy nagyon súlyos probléma például a litván termelők esetében. Valami fajta kockázatbiztosítást kellene bevezetni a termelők megsegítésére, az embereknek tudniuk kell, biztosan kell lenniük abban, hogy a jövedelmük garantált, mert egyébként felhagynak a gazdálkodással, és ott hagyják a vidéket. Köszönöm szépen, Bové úr következik. Uh, oui, d'abord quelques commentaires sur les interventions. Uh... Először néhány megjegyzésem lenne a prezentációkhoz, legalábbis az én értelmezésemben, amikor uh, elszálltak az árak az orosz búza témában, akkor spekulatív beavatkozást láttunk, és nagyon negatív volt ez a helyzet. Úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy őszabályozó piacon élünk, hanem itt egy spekulációs játék volt, a nagy csoportok gyakoroltak nyomást a piacra. Erre nagyon oda kell figyelni, hiszen pontosan ez az a szint, amilyen módon ezek az erők működnek, ezek a hatalmak működnek. Aztán a tej. Április 1 követően a tejtermékek is kikerülnek a pénzügyi piacra. Ez is egy olyan téma, ami hát már holnap be fog következni a kóta lejártakor. Úgyhogy azt mondani, hogy a pénzügyi piacnak nincs szerepe, ez nem igaz. Igenis van szerepe. Gondoljunk a fluktuáció növekedésére. Ezt a tényezőt nem szabad elfelejteni. Ez egy teljesen új és nagyon erős jelenség. Még egy megjegyzésem lenne, a nemzetközi piac ereje. Egyre több helyen látjuk, hogy hatalmas kereskedelmi mozgások történnek, és a világpiac határozza meg a tejárat, mint más termékeknél is. A világpiaci ár az, ami kapcsolódnia kell az európai piachoz, és ugyanakkor ennek az árnak semmi köze a valós előállítási költségekhez. 1995-ben volt egy vto s döntés ezzel kapcsolatban. Úgyhogy az árak semminek nem felelnek meg a gazdák szempontjából, ez egy hatalmas ellentmondás. Soha nem lehet a valóságtól elszakadt világpiaci áron visszaszerezni a befektetett költségeket. Amikor megoldásokról beszélünk, akkor ezeket a tényezőket nem felejthetjük el. A tejjel kapcsolatban pontos intézkedési javaslat alakult ki, a parlament ezt meg is szavazta, vagyis egy támogatási lehetőség árcsökkenés esetén a mennyiség csökkentése érdekében, és így az áramelés érdekében. Viszont a tanács ezt a három oldal egyeztetésen elutasította, a bizottság pedig támogatta ezt az intézkedést. Ez egy valós probléma. Vagyis úgy gondolom, hogy igazi probléma előtt állunk. A, semminek nem felel meg a támogatás, nem jövedelem támogatás, a kap támogatás, Szerintem ez egy sokkal fontosabb téma, mint az egyéb témák, amelyek a gazdák jövedelmével kapcsolatban egyre alacsonyabb szintre szorulnak ezek a mezőgazdasági vállalkozók a társadalomban is, és semmi nem garantálja a jövedelmet számukra. Az a támogatás, amit meg tudnak szerezni, ez egyáltalán nem felel meg a jövedelmüknek, és a válsághelyzetben ez még súlyosabbá válik. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a, az agrárpolitika megreformált módon nem felel meg a gazdák helyzetének. A támogatás és a jövedelem támogatás és a termelés összekapcsolása nagyon fontos. Nem lehet szétkapcsolt mezőgazdasági politikát követni, ez egy teljes illúzió. Ez akkor állt föl, amikor megszületett a közös piacszervezet, és nem lehet ezt elfogadni, hogy szét legyen kapcsolva a támogatás a termelést. Az Egyesült Államok Kanada megoldotta ezt a helyzetet, az Európai Unió nagyon jó tanuló akart lenni, és aberáns módon alkalmazta ezt, egészen a mai abszurd helyzet kialakításai, kialakulásáit. Hogyha nem kerülezzük meg a támogatás és a jövedelem szétkapcsolásán alapján kialakított rendszert, addig nem fogjuk megoldani a helyzetet. Köszönöm. Felant. Talanta úr. Nos, én is osztom az előző felszólalás euh, tartalmát. Azt hiszem, hogy a bevétel nagyon is euh, kiszolgáltatott és euh, kiszolgáltatott lett. Nos, egész egyszerűen azt gondolom, hogy óriási a kockázat, nagyon nagy a fluktuáció, és ott van a, a pénzügyi válság, és most most egy nagyon alacsony árral kell számolnunk. Ez azt jelenti, hogy a szabadkereskedelem kérdése forog szokockán a liberalizáció. Ez azt jelenti, hogy minden politikai kérdést valahogy meg kell, meg kell oldani, valahogy meg kell válaszolni. és itt az árfolyam csökkenése áll a háttérben, gondolok itt az olajárakra, és ez ugye kapcsolódik a többi nyersanyag árához. Nagyon is drámai a helyzet, és ez a jelenlegi helyzet, drámai helyzet nagyon jól mutatja, hogy az Európai Unió ultraliberális politikája hova vezet. Ez a modell mintegy 30 éve működik, 30 éve Brüsszel ezt irányozta elő, és most ezt azt hiszem vissza kell utasítanunk. Támogatni kell a mezőgazdasági termelőket, és nagyon fontos, hogy minden ország visszakapja az élelmiszer ellátás területén a szuverenitását. Köszönöm szépen. Télé asszony kapja meg a szót. Jelentéstevő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is köszönettel tartozom a szakértőknek, akik eljöttek hozzánk, felvilágosítást adtak, és igazából számomra ez azt jelenti, hogy még több kérdés merül föl, még, te, még több kérdésre kell választ adnunk. Azt szeretném, hogy ez a jelentés kollektív és közös összeállítású jelentés legyen. Öt különböző kérdést vet föl az eddig elhangzott vita. Az áringadozásról beszéltünk, illetve a termelők bevételének a fluktuációjáról. Meg kell nézni, hogy mi a korreláció az áringadozás, illetve a bevétel ingadozás között. Aztán egy másik kérdés a részemről, ez pedig a kockázat kezelése, vezetése, ez a vidékfejlesztés második piléréhez tartozik. Kérdés az, hogy ezt hogyan lehet alkalmazni a tagállamokban, illetve milyen milyen kapacitást lehet kiaknázni a vidékfejlesztési programokban, hogyan lehet a kockázatot kezelni. A harmadik kérdés számomra a a 2020, illetve 20-at követő időszak közös agrárpolitikájára vonatkozik, hogyan lehet az áringatozás ellen küzdeni a következő programozási időszak végén. Illetve több szakértő fölvetette, ugyanígy a kollégák is reflektáltak rá, hogy hogyan lehet a jelenlegi rendszert versenyre vinni az Egyesült államok illetve a kanadai rendszerrel, és ahogyan Tarabella úrtól hallottuk, jelenleg a TTIP tárgyalásai folynak, Ez pedig azt jelenti, hogy fölmerül a kérdés, itt ebben a tekintetben, a kereskedelmi kapcsolatok tekintetében hogyan próbáljuk, próbáljuk megfölvenni a harcot az áringadozás ellen, és itt konkrétan gondolok a TTIP tárgyalásokra, és köszönöm szépen, elnök úr. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci euh, également. Euh, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a prezentációkért, amelyek bevezették ezt a vitát. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen a helyzet, mindannyian azért ülünk itt, mert tudjuk, hogy a mezőgazdasági piac az önmagában természeténél fogva instabil, ezért ugye azt nem is gondolhatjuk, hogy stabilizálni lehetne véglegesen a helyzet. A volatilitási jelenség, amiről most beszélünk, tudjuk, hogy az utóbbi években nagyon jelentősé vált, készült egy jelentés is erről, a közös piacszervezések a 90-es években alakultak meg, ennek az átalakulásáról is van szó, aztán a mezőgazdasági piac liberalizációja is belépett a képbe nemzetközi megállapodások alapján. A volatilitás, árvolatilitás veszélyes jelenség több okból is. Egyrészt az élelmiszerbiztonság miatt, ma délelőtt erről már szó volt, a fogyasztó és élelmiszerellátása szempontjából, a gazdák szempontjából, mert a jövedelmük fenyegetett, és így nem nehéz a, előre tervezniük, nehéz modernizálniuk, nehéz befektetniük, nagyon sérülékeny helyzet alakul ki. A mezőgazdaság élelmiszeripari vállalkozásoknak beszállítási biztonságra van szüksége. Úgy gondolom, hogy eh, emlékeztetnem kell arra, hogy eh, a mezőgazdasági piac szabályozást meg kell, hogy kérdőjelezzük. Ne felejtsük el, hogy a világ nagy eh, régióiban erről is szó volt, olyan mezőgazdasági szakpolitikát alakítottak ki, amelyel az a céljuk, hogy ne függjenek külső tényezőktől a tekintetben, hogy biztosítani tudják-e a fogyasztók, az állampolgárok élelmiszer ellátását. Megfelelő két költségvetési eszközökre van szükség erre. Az EU költségvetésnek a 32%-a a kap költségvetés, de ugyanakkor is a teljes GDP szempontjából nagyon alacsony az ára. Fontos a politikai szándék is, a kollektív képesség egy olyan közös politika kialakítására, amit több helyen kívánnak elérni. Természetesen a közös mezőgazdasági politikának, a közös agrárpolitikán belül kell kialakítani az erre vonatkozó szakpolitikánkat is. A biztos eh, is annak idején eh, felvetette, hogy a jelenlegi helyzet milyen, a beavatkozási mechanizmusokat a jövőben alkalmaztuk, de igazítani kell az eszközöket a helyzethez, a helyzet alakulásához a teljes lánc átalakulását is látjuk. Európai nemzetközi szabályokat kéne kiegészíteni az eddigi rendszereket, és a pénzügyi spekuláció elkerülését kell, hogy megcélozzuk alapanyag és élelmiszertermékek esetében, mert ez a jelenség igenis növekedett ezen a területén. Kérdéseim is lennének az előadókhoz. Az alapanyag volatilitás a mezőgazdaságban növekedett az elmúlt években, ezt kimondhatjuk? A következő kérdésem. A pénzügyi spekuláció hatását mennyiségileg meg tudjuk-e fogalmazni a mezőgazdasági piacon? Utólagos beavatkozásról beszéltünk eddig de érdekes lenne, hogy milyen keresztezett megoldásokat lehetne alkalmazni, milyen válaszokat lehetne adni, milyen szabályozási reformot lehetne a jelenlegi kapba bevezetni gyorsan, és főleg a jövőbeni 2020-at követő kapnál milyen reformintézkedéseket lehetne terveznünk. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Úr, köszönöm szépen én is a szakértők beszámolóját, hogy ezt a témát napirendre tűztük, ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy itt nem a normál áringadozásról beszélünk, hanem arról, hogy már hosszabb ideje mélyponton vannak az árak, és ez a családi és egyéb gazdálkodókat komoly veszélybe sorolt, sodorta. Itt egy olyan rendszerről beszélünk, ami egy átfogó nagy rendszer, amelyben volt mennyiségszabályozás, ezt hívták tervgazdaságnak, és garancia árak működtek. És ezzel kapcsolatosan három kérdésem lenne. Rendkívül releváns ez a téma. Először is Ön hogyan látja a támogatás és a saját felelősség, a vállalkozók saját felelőssége közötti kapcsolatot, összefüggést? A második kérdésem, milyen elképzelései vannak a finanszírozási eszközökkel kapcsolatosan az egyes modellekben? Nyilvánvalóan szükség van ezekre, de Eh, ezekhez a eh, modellekhez, témákhoz eh, finanszírozást is kell rendelni. A harmadik kérdésem, lehet, hogy ez inkább Németország problémája, az öngondoskodás meglehetősen nehéz a mezőgazdaságban. Az áringadozás azt is jelenti, hogy lehetnek jó évek, de a finanszírozási helyzet, a pénzügyi helyzet még jó időkben is nehézkes, és nem tudnak kellő megtakarításokat felhalmozni a nehezebb évekre a gazdálkodók. Köszönöm szépen, Castro, de Castro úr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a szakértői csoportnak nagyon jó gondolatokat osztottak meg velünk az egyik legfontosabb és legérdekesebb témáról, a kap jövője, kap reformja szempontjából. Reméljük, hogy elérkezett az idő arra, hogy a meg tudjuk valósítani a, mindazt, amit a parlament már az előző reformidőszakban is be akart vezetni, de amit nem sikerült, ugye a kollégák erre emlékeznek. Árvalajtítás nagyon fontos központi kérdés. Az elingadozás nehézé teszi a gazdák életét, nehéz a befektetés, nehéz a tervezés. Egy sima, egyszerű kérdést szeretnék föltenni. Az Európai Unió pénzügyi költségvetésének a merevségéhez képest hogyan tudunk olyan kifizetéseket bevezetni, mint például az anticiklikus kifizetések, volatilitáskezelő kifizetések, amikor a túloldalon ugye ott áll ez a pénzügyi merevség, vagy másképp is fogalmazhatok. Konkrétan mit javasolhatunk? az európai költségvetés strukturális változtatásának igénye nélkül, ami persze nagyon komplex, sokkal szélesebb körű feladat lenne az képest, mint amivel ma foglalkozunk. Köszönöm. Tesz úr, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a szakértőknek az előadásokat egy kicsikét bizonytalan vagyok, hogy most pontosan mi is a helyes, a megfelelő rendszer. Kvóták vannak a tej ágazatban, miközben 40-60 centtel csökkentek az árak, és jelenleg elértük a 13 centes literenkénti árat. Ha itt egyáltalán szükség van mennyiségkorlátozásra, akkor a szakértőktől azt szeretném tudni, hogy milyen rendszert tartanak működés, működőképesnek. Itt lehet szó egy európai rendszerről, ahol is tejkorlátozást vezetünk be, akkor egy ilyen egész Európára kiterjedő rendszer hogyan működne? A harmadik kérdésem, hogy az a jelenlegi intervenciós árrendszer, ami szerintem több kárt okoz a tejágazatban, mint amennyit használ, Tehát lehet, hogy hosszú távon ezeket az intervenciós árakat nem kéne fenntartani. Itt 29-es, 29 centes árról beszélve nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez bizonyos esetekben 22 cent, és az egyes országok között is eltére, eltérések vannak. gyakorlatilag azt mondják sokan, hogy nincsenek eh, illet, nem rendelkezünk illetékességgel, ami az adózási rendszereket eh, illeti. És eh, mint ahogy Jár úr is említette, a jobb években a jövedelmük 45%-át fizetik be egy, egyes esetekben a gazdálkodók. Itt számos egyéb tényező is szerepet játszik, és nem feltétlenül csak állami pénzekről beszélünk, fontos talán magánforrásokra is gondolni, és jó lenne, hogyha a professzoroktól erről hallanánk valamit. Végezetül pedig engem eléggé megdöbbentett, hogy a piaci erőfölényel egyesek hogy visszaélnek a sajt és a vaj esetében az árak 20 cent körül fognak alakulni. A kereskedelemben is eléggé zaklatott a helyzet, és nagyon meglep, hogy egy szociáldemokrata gazdasági miniszter a versenyhivatalhoz fordul, két nagy kereskedő vállalat fúziója kapcsán, tehát hogy ezt pont egy szociáldemokrata miniszter teszi, és gyakorlatilag figyelem, figyelmen kívül hagyja a szakszervezetek véleményét, ez egy kicsi meglep. Państwa, wyczerpaliśmy ekspert. wypowiedzi. Jeśli mogę ja zapytać... Ezzel lezártuk a felszólalók listáját. Én is föltennék egy kérdést. Az áringadozás nem pontosan azért jön létre, ami a mezőgazdaság lényege, mire is gondolok, az atmoszférikus eseményekre, a növekedésre, magának az egész ágazatnak a filozófiájához tartozik ez a volatilitás. Aztán második sorban, másodszorban azt hiszem, hogy ezeket a ciklusokat kicsit másképp kellene vizsgálnunk. Például egy három éves ciklus keretében különböző outputot látnánk, az egyik évben ö, nagyobbat, a másik évben kevesebbet. Aztán ami a globális perspektívát illeti, szerintem ez segíthetne, hiszen a globális kitekintés lehetőséget nyit arra, hogy nagyobb mértékben kiaknázzuk a globális piacot. Nagyon nehéz befolyásolni az árakat. És végül a volatilitás a termeléssel is összekapcsolható, hiszen van itt egy olyan input, amely, amely nem a termelőtől függ, a külvilág függvényében alakul, hogyha úgy tetszik. Nos, nem tudom, hogy melyik szakértő milyen témára, melyik témára kíván válaszolni. Természetesen nem kell mindegyik kérdésre reagálniuk, hiszen szorít bennünket az idő. Azt mondanám, hogy mindenki két-három percet kap. Tessék, osszák meg egymás között, hogy ki melyik kérdésre válaszol. Elnök úr, úgy gondolom, hogy az eddigi beavatkozások tekintetében arra kell gondolnunk, hogy a volatilitás első problémája politikai probléma. Hogyha ma az állingadozás az árigáldozást a piac nyitást okozza, ez viszont egy vállalásnak a következménye. Vagyis technikai megoldások kitalálása a rendszerre, a helyzetre, az egy olyan döntést is kell hozni, hogy a nemzetközi szintű politikai megállapodásokat megváltoztatjuk-e, vagy sem. Európa egy sor vállalást tett, és ezek közül több is tiltja konkrétan bizonyos eszközök alkalmazását. Ezért azt mondanám, hogy a helyz, egy ilyen helyzet, mint ami ma kialakult, egy ilyen helyzetben egyértelmű, hogy a fluktuáció, mert az árfluktuáció az nem az áringadozás, a fluktuáció az egy normál dolog, az áringadozás az egy nagy változás, jelentősebb változás, és a bizonytalanság is fontos tényező az áringadozás tekintetében. De hát elnézést, de itt két irányba kell gondolnunk. Egyrészt a korták lejárnak, és kezdődik a volatilitás ezt elhangzott, de ez nem igaz. 2008-2009-ben a tejszektorban elszálltak az árak, ugyanakkor jelentősen csökkentek is az árak, pedig akkor még voltak kvóták. És miért? Mert az európai agrárpolitika nem egy kis védelmrendszer, nem a, mi az óceán közepén vagyunk, és hatalmas viharok, zúgnak el a fejünk fölött. Itt a nemzetközi hatások, a nemzetközi piaci hatásokat látjuk az európai piacon. Mit is jelent mindez? Először is nem minden terméket érint ez a jelenség ugyanolyan módon. Beszélünk a nagy termékekről, tejtermékekről, gabonáról, cukorról, de például nem beszélünk az összes mezőgazdasági termékről. Aztán az áringadozás. Hogyha ugyanezt a megközelítést követjük és tartjuk, az egyetemű, hogy a nagy termelési mennyiség esetén Európa elszenvedi a hatásokat. Ne felejtsük el, hogy a búzár az globális szinten az Észak-Amerikában dől el. A tejtermék pedig az óceánia területén a tejtermékek ára csökkentsük jelentősen a mennyiséget, hogy növekedjen az ár, de hát itt a mezőgazdaság termékeknél világpiaci árukról van szó, úgyhogy a mennyiség csökkentése gyakorlatilag majd a világ más részein lesz jövedelmezőbb a termelés. Mert az Európai Uniónak tiszteletben kell tartania az aláírt egyezményeket, azokat az egyezményeket, amelyeknek részese. És nem igazán a áringadozásra kéne játszani, hanem arra kéne gondolnunk, hogy hogyan védjük meg a gazdákat az áringadozás hatásaitól. Ez nem ugyanaz. Védeni kell őket, és ha meg akarjuk őket védeni, akkor végül azt mondanám, hogy nem nincsenek ö, csodarendszerek, a biztosítási rendszer talán az, amely lehetővé tesz valamilyen védelmet. Az első pillér keretében föl lehet állítani biztonsá, biztosítási rendszereket. Itt lehetőség van egyébként az első és a második pillér közti átszervezésre az egyes tagállami támogatások tekintetében. Továbbá nem a jövedelmet kell biztosítani, hiszen a fenntartatóság és a kitartás az a marstól függ, a fedezettől függ. Tehát nem a jövedelmet kell biztosítani, hanem a mezőgazdasági termékek tekintetében a fedezetet. Köszönöm. Ma anch'io molto brevemente. E... Rövid leszek. Egyrészt bemutattuk, hogy nagyon komplex jelenség az áringadozás. Nagyon sok makrogazdasági változónak van itt szerepe, a kamat, a más termékek árainak az alakulása. Nem azt kell itt végig gondolnunk, hogy az áringadozás ellen hogy harcoljunk, hanem a gazdák szempontjából kell gondolnunk, hogyan tudjuk enyhíteni az áringadozás hatását a fedezetre, ahogy a kolléga is magyarázta. A termék korlátozása, vagy önkorlátozása, a termelés korlátozása az egy érdekes téma lehet, érdemes végig gondolni, de azért, amit a kolléga említett, az is igaz, hogy ennek a hatása korlátozott világpiacon kell, hogy mozogjunk. A kínálat rugalmatlansága, a rövid távon az árakhoz képest az egyértelmű, hiszen a sokkal hosszabb az előállítási idő ezen termékeknél, mint a piaci változások időszakai. Láttuk a tejcsomagot, abban az esetben is láttuk például az antitrust szempontból is, hogy komplex témáról van szó, többféle különleges termékről van szó, és így a termék szerinti megközelítés is érvényes. A fogyasztókra rátérve kevés időnk volt a prezentációhoz minden esetre nem hatékony az árváltoztatási mechanizmus, ezt bemutattam. Az átláthatóság nagyon fontos a piac jó működése érdekében. Az átláthatóság egyébként mindentől függetlenül fontos kérdés ma. Hatékony eszközökre van szükség, Ugye a mai megbeszélésünk célja is az, hogy a mezőgazdaság hogyan tudja kezelni az áringadozás hatásait, a jövedelem, de még inkább a fedezet szempontjából. Az utolsó dia, amit bemutattam, azon a készlet kapcsolatos témák is szerepeltek, és Delsz úr hozzászólásához szeretnék ö, csatlakozni. Úgyhogy a jövedelem egy részét adómentesen, ezt hangsúlyoznám, adómentesen tehessék félre a gazdák, ez menjen az saját a gazdának egy olyan számlájára, amihez még plusz támogatást is kap, és ezt a forrást ne csak akkor használhassa föl, amikor súlyos piaci válság alakul ki, és ahol a jövedelem az éves vagy három éves átlag 70%-a ará csökken, mint hogy azt a rendelet tartalmazza, hanem a befektetéseket is lehessen innen fizetni, illetve a kis veszteségeket is lehessen fedezni. Hiszen a termelési ciklus nagyon hosszú, hogyha nincs ilyenfajta tőke tartalék, akkor a fennállásra is kockázatos lesz ennek a gazdának. Bizonyos országban már van erre való vonatkozó tapasztalat, a kanadai példa is azt mutatja, hogy ez egy hatásos eszköz. Ez egy olyan eszköz, amelyel maga a gazda teszi félre a pénzt, nem kell erre adót fizetnie, és amikor majd jobb időszakot él a gazda, amikor lehetőség van befektetése, majd akkor meg lehet oldani az adózás kérdését. Az Income Stabilization Tool valójában egy olyan eszköz, ami már ehhez közelít. A különbség az, hogy az Income Stabilization tool al utólagos tagállami kifizetés vagy régiós kifizetésről van szó, például a vidékfejlesztési témában, viszont az az elképzelés, amit mi felállítottunk és én támogatok, itt a beavatkozás ex ante. És még egy adat, ugye a kolléga kérdezte, hogy Európa a 39-es cikk alapján kockázatkezelésre mennyit fektet be, 3,5 milliárd euró, az inkább stabilizáson túl biztosítás és egyéb kölcsön alapokra. Köszönöm. So there were a couple of questions about it. Egy-két kérdést kaptam a mennyiségi korlátozásról. Nos, tisztázni szeretném, nem azt mondom, hogy vissza kell térnünk a kvóták korszakába, hiszen valóban többen megemlítették, hogy a kvóták idején is megvolt az ár volatilitás. Reflektálnék például az energia áram piacára, hiszen itt hasonló helyzetet találunk, voltak kötelezettségek az Európai Unió részéről, és ettől akkor tértek el, amikor magasak voltak az árak, tehát ez nem volt szere- szerencsés. Az Egyesült Államokbeli a Mars védelmi program ban ez szintén nem érvényesül. Voltak olyan, olyan gazdák, akik kaptak kifizetést ebből a programból, viszont korlátozniuk kellett a termelésüket. Tehát ahogyan a kollégák is mondták, ez nem befájósolja az árakat, tehát igen, az Európai Unió nagy, de ez az Európai Unió tettei vagy lépései nem befolyásolják az árakat, hiszen óriási a világpiac. Nincs itt egy csodaszer, Fontos azonban megnézni, hogy mely példák váltak be a mezőgazdasági politikában, és melyek valósultak meg például a villamosenergia piacán. Aztán, ami a második pillér megvalósítását illeti, illetve az ott rendelkezésre álló eszközöket, azt látjuk, hogy elég kevés tagállam tett kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy ezt megvalósítsa, ez pedig azt jelenti, hogy nem könnyű megmozgatni a magánszférát, még akkor sem, hogyha támogatja az állami szféra az ilyen biztosítási rendszerek létrehozását. Erre vonatkozóan vannak jelentések. Aztán az egyik hozzászólásban hallottuk a piac erejéről, illetve a piac erejének és a volatilitásnak az összekapcsolásáról. Nos, igen, utalt azonban a felszólaló a tejágazatra. Szerintem ez egy olyan ágazat, ahol a, a nagy szövetkezeteknek nagy a részesedése, de még ők sem tudják megoldani a volatilitás problémáját. Tehát szerintem, ha csak a piaci erőre tekintünk, és itt keressük a megoldást, szerintem ez nem fog működni. És végül, mert látom, mert től hosszabban beszéltem, mint kettő perc, az utolsó hozzászólásra reflektálnék. Valóban, a volatilitás része a gazdálkodási üzletágnak. A kérdés pedig az, hogy a, a politikai döntéshozók mennyiben tudnak segíteni. Uh, so many questions. Nagyon sok uh, kérdés hangzott el, ezeket nagyon nehéz külön-külön megválaszolni, úgyhogy néhány szempontot ragaz, ragadnék ki. Az árigazolás fejező ki azt, hogy van-e kereslet, vagy nincs egy termék iránt a piacon. Tehát az árak ellenőrzése ezt kizárná. Mint ahogy többen ma elmondták, ez az árszabályozás nem működik. Az intervenciós szint például a tejpor esetében csak azt tette lehetővé, hogy az amerikai termelők, gyártók olcsóban tudták piacra vinni a saját terméküket, úgyhogy gyakorlatilag amerikai termékek váltották fel az európai termékeket az árkockázat és ingadozás megakadályozásának jelenlegi eszközei gyakorlatilag nem működnek. A kérdés az, hogy hogyan lehet olyan eszközöket alkalmazni, amivel a mennyiséget tudjuk kezelni. Az árjelzések lehetnek ilyenek, hiszen ez egy egyértelmű, átlátható jelzés, ami alapján tervezhetnek a termelők ha mondjuk olyan jelzést kapnak, hogy a jelenlegi 14-15 centes arról 30%-ra várható az emelkedés. A kappon belül 25 éve, én egyébként egy tejgazdálkodó voltam, itt pontosan tudtuk, hogy mennyi lesz a termelés, és mit kapunk a termékünkért és ez egy óriási változás, ami a politikában történt. A, elhangzott a az elvándorlás a vidéki területekről. Én például a családomból tudom, hogy a bátyáim nem tudtak volna otthon maradni, mert túl kicsi a gazdaság, nem tudták volna fenntartani. Az elmúlt 25 év változásai arra ösztönözték, hogy növeljék az állományukat, fokozzák a termelésüket. Ez egy valós gazdálkodás. A pénzügy megtakarításoktól függetlenül lehetővé kell tenni a gazdálkodóknak, hogy ott maradjanak a gazdaságban, folytassák tovább a termelést. Oui, il y a eu effectivement beaucoup de questions qui montrent. Sok kérdés merült fel, és ez is mutatja, hogy fontos kérdésről van szó. Ezt nagyon jónak találom. Bové úr, amit mondott, arra reagálnék. A jelenlegi kap egy közös piacszervezési változáson belül született meg, aminek nem feltétlenül a legfontosabb kérdése az élelmiszerbiztonság és az gazdák támogatása több motiváció élt, akkor még nem ismerjük az eredményeket. Nem tudjuk, hogy milyen válságok állnak előttünk. És az áringadozás mögött tényleg ott áll a világpiaci nyitás. Egy Decastro is emlékeztetett arra, és Járul is emlékeztetett rá, hogy a költségvetési keretek szorosak. Hogyan lehet így egy ilyen problémát, az áringadozás problémát kezelni? Meg vagyok rá győződve, hogy ezt meg lehet oldani, de át kell alakítani a kapot. Ahogy erről szó volt, az európai költségvetés, illetve a kap költségvetés 60%-a termeléstől független támogatásra van elkülönítve. Sokszor ezek nem is működnek, vagy nem elégségesek, akár magasak az árak, akár alacsonyak. A gazdák esetében pedig a Ugye a kockázatokat kell vállalniuk családi szinten, a lánc, ellátási lánc keretében is. Olyan gazdasági, mezőgazdasági politikára van szükség, amely a ciklus, kontraciklikus hatással jár. Hogyha meg akarjuk oldani, hogy a világpiaci nyitás is érvényesüljön, akkor minimális beavatkozása van lehetőség, amikor nagyon magasak vagy nagyon alacsonyak az árak. A prezentációban bemutattam ezt a hierarchiát, vagyis milyen cselekvési módokra van lehetőség európai költségvetésből, nemzeti költségvetésből, illetve a termési ellátási láncon belüli finanszírozásból. Szerintem ezt kell végig gondolni. Beszéltünk a biztosítási témákról is, ez egy kiegészítő elem, nem tud mindent megoldani a biztosítás. A gazdának mindenképpen kell, hogy legyen biztosítása a fedezet tekintetében, de ez se old meg mindent, hogyha a nyitott világban az áringadozás ellen nem lépünk fel. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. A jelenlegi helyzetet megvitattuk, nézzük most a jövő kilátásait, és kérem, hogy fókuszáltabbak legyenek, ami a jövőbeni kilátásokat illeti. Először is Fenton úr kap szót 8 percben. Egy pénzügyi szolgáltatás nyújtó vállalatot képviselek, amely a Fortune 500 listán is szerepel, egy az amerikai tőzsde és értékpapír ügynökség felügyelete alatt működő szervezet vagyunk, tehát ennek fényében kell látniuk vagy hallgatniuk a előadásomat. Röviden szeretném bemutatni a szervezetünket, a tejágazat mennyire ingadozó, a volatilitást az USA-ban hogyan kezelik, ez működhetne Európában, illetve hogyan lehet Európának segíteni ilyen eszközök kifejlesztésében. Itt most elsősorban a tagá, tejágazatról beszélnék. 8 percben igyekszem megvilágítani a témát, és éppen ezért célszerűnek tartom, hogy egy ágazatra fókuszáljunk. Az IMTL FCS Stone Dairy egy vezető szerepet játszó szervezet a kockázatkezelés területén, és itt Európára is kiterjed a területünk. Az új-zélandi határidős tőzsde piacon is jelen vagyunk, és kérem a következő ábrát. Give you an idea of our geographic spread. Nézzük a földrajzi, tevékenys, földrajzi megoszlását a tevékenységünknek. Itt a kollégák már említették, hogy itt az árrésekről van szó, nem annyira az ár kockázat kezeléséről. Gyakorlatilag ugyanazt az elvet, ugyanazokat az elveket követjük az olaj, a tejtermékek vagy a gabonatermékek fedezeti ügyletei során. Mennyire ingadozó a tejágazat, és ez grafikusan hogyan ábrázolható. Itt látható az alsó részen az ábrának az idősor 2002. januártól 2017. januárjáig terjedő időszak, a függőleges tengelyen pedig a százalékos árváltozás látható, hogy az első része az ábrának ilyen plusz-minusz 10 százalék közötti mozgást mutat, négy hetes és tizenkét hetes időszakonként, a piros a négy hetes időszak. Ez egy tényleges ábra a tőzsdei árak alapján, és látható, hogy a nyugdíjalapokban mennyi veszteség érte például idén. A hitel veszt a hitelválság idején 2008-2010-ig ez a volatilitás a szokásos 10%-ot bőve meghaladta, és 20%-os, plusz-minusz 20%-os tartományban mozgott. Ez is mutatja, hogy milyen szörnyű időszak volt ez a néhány év. A következő ábrán látható a sovány tejporra vonatkoztatott árváltozás 90 és 99 között. Itt a 10%-os sávon belül mozogtak az árak, tehát meglehetősen kiszámítható volt a változás. Alapvetően a sovány tejpor hasonló árváltozásai látható 2000 és 2017 között. 2007-ben egy szív rohamot kapott a piac, itt 40 százalékos tartományban mozogtak az árak, és ez megfelel tulajdonképpen a korábbi S&P ábrán látottaknak. Az egyik eh, a termelők eh, esetét mutatja, másik a fogyasztói árakat. Mindenki tisztában van azzal, hogy mennyire volatilisek eh, a tőzsdei piacok, ugyanakkor a gazdálkodók számára jelentkező hatással kevesebben számolnak. Ezt már tulajdonképpen láttuk, ez a hármas osztályú tej, ebből készül a sajt az Egyesült Államokban, a baloldali tengely a az árakat mutatja, a vízszintes tenger pedig az idősor. Ez egy szabad piac, a kék görbe a támogatást mutatja, a piros görbe pedig a hármas osztályú tejárak mozgását. Itt a támogatások biztosították gyakorlatilag a gazdálkodók túlélését azok esetében, akik kereskedelmi szempontból vagy üzleti szempontból életképesek voltak. A támogatások szintje azonban úgy alakult, hogy a gazdálkodóknak el kellett dönteni, hogy felhagyjanak-e a termeléssel, ezáltal csökkentve a kínálatot és növelve az árakat. Ugyanezt láthatjuk Európára vonatkoztatva az EU vajárak, az intervenciós szintek olyan szinten álltak be, hogy már gyakorlatilag nem érte meg a gazdálkodóknak, eh, hogy folytassák a tevékenységüket, felhagytak a termeléssel, emelkedtek az eh, árak, majd eh, megfordult a folyamat, és ismét zuhantak az árak. Már említettük, hogy a kockázatkezelés fő célja az árrés kezelése, az ingadozás csökkentése érdekében senki nem ment csődbe, ha az árak emelkedtek. A nem független kockázatkezelés meglehetősen nehéz dolog. Itt, amikor a, ezen a szinten állnak be az árak, fedezeti ügyleteket kötünk, és a fordítottja vonatkoztatható a felhasználókra, amikor zuhannak az árak a fedezetileg hogyan működnek az Egyesült Államokban? A változó havi árak, tejárak láthatók itt, és ha rákattintunk, ez azt jelenti, hogy a termelők bármikor önkéntesen beadhatják a terméket a szövetkezetbe. A következő két év előrejelzéssel látható. A termelők egyszerűen a szövetkezetnek adják el a tejüket az elkövetkezendő két évben, vagy bizonyos százalékát a termelésnek. Itt látható, hogy mennyire volatilisan alakult a hármas osztályú tej ára az Egyesült Államokban. A gazdálkodó az indexált ár alapján kapja meg az értékesítési árat. A zöld görbe 2016, ahol a, vörö, a piros görbe véget ér, a zöld görbe pedig az, amikor a termelő felhívja a szövetkezetet, hogy nekik akarja eladni a tejet, és akkor ezzel két évre egy kiszámítható fix árat kap a termeléséért. Azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb ábrája az előadásomnak. Az amerikai tejtermelők alapján készült, a súlyozott átlag árak láthatók. Vannak csúcsok és mélypontok, és a csúcsokon a, kötnek fedezeti ügyletet a termelők. Itt most rá, tudnék mutatni, hogy például 2009. júniusában mi történt. Ez minden esetre lehetővé teszi, hogy a termelők tervezni tudjanak. Amikor 14 centes európai árnak megfelelő szinten van az árszint, akkor beruháznak, vesznek traktort, bővítik a termelést. De mit történik, hogyha az árak 6 hónap múlva zuhannak, és nem tudják visszafizetni a hitelüket? Tehát eh, ha egy bizonyos szintet elérnek az árak, akkor fel tudnak venni hitelt, viszont ezzel blokkolják egy bizonyos szinten az árakat két évre. Ez eh, hogyan működhet Európában? Itt most átugrunk néhány ábrát, ugyanis eh, itt látható, hogy hol köthettek volna fedezeti ügyletet a termelők. Jelenleg 30 centet kapnak literenként. 2014 májusában 33 centen blokkolhatták volna a szintet. Még egyet ugrunk. Tehát eh, itt hedzselhettek volna a termelők, eh, és akkor három centes eh, magasabb, centel magasabb árat biztosíthattak volna be maguknak. Következő ábra. Ez az brit farmerekre vonatkoztatott ábra. Ott 15-20 penny a literenkénti ár, 2014-ben ilyen szinten állhatott volna be az árszint, ha hedzselhettek volna. Itt sokan állítják, hogy a piac nem likvid, ami nem nagyon igaz, ugyanis több e, e, tízezer tonna mennyiségre kötnek fedezeti ügyleteket naponta. Köszönöm szépen. Kál úr, a szó, és neki is 8 perce van. Köszönöm, elnök úr, az első dián. A diák fogok válaszolni az okokra vonatkozó kérdésekre. Mi az oka az áringadozásnak, és hogyan tudnak ebbe elé menni a gazdák, milyen spekulációs lehetőségek merülnek fel. Az első két kockázat, azok maguktól a szereplőktől függ kétfajta kockázat, és a nem is lehet biztosítást kötni erre. Amikor egy gazda, akkor kockázatot vállal. vállal. Van például klíma vagy természeti kockázat, amire lehet biztosítást kötni. Fontos ez, hiszen az áringadozás nagyban függ a természeti tényezőktől. Strukturális az áringadozás, az a közpolitika, ami le lett építve, és amiről itt többször szó volt, például a tárolás tekintetében, az a következménnyel járt, hogy sokkal nehezebb most kezelni az áringadozást. Egy sor eszköz kell felállítani, a tárolás az egy utolsóként használandó eszköz, de azért nem szabad ezt se elfelejteni. Továbbá az áringadozás miatt a kereslet kínálat közti különbségi változások 1-2 százalékban változtatják csak az árat. Ezért a kereslet kínálat nem olyan gyorsan változik és igazodik egymáshoz, mint a gazdaság többi részén. Ezen a mm, dián látják, amiről Fentanor is válaszolt, megnéztük a teljár alakulását, és egyre jelentősebb lett az áringadizás. körülbelül 10%-os éves átlagban ez az áringadozás, ami jelentős. Következő dia. A búzánál azt látjuk, hogy a 2000-es éveket követően egyre jelentősebb az áringadozás. Persze lehet, hogy most ez egy, fordulhat egy olyan időszak is, ami egy vagy két évig tart, mint a mostani helyzet, de ezt senki nem tudja előre látni azok a gazdasági modellek, amelyeket szakpolitikai döntésekhez használnak, például a világbanki vagy OECD-s modellek, véleményem szerint nem tudják előrelátni az áringadozást, hiszen a feltételezés az, hogy az árhoz automatikusan igazodik a kínálat. Hogy minden gazda, minden szereplő racionálisan lép fel a piacon, ez persze nem így van. A klímaváltozásokat segedán tudja figyelembe venni, aztán a tartalékok, a készletek hatása sem szerepel ezekben a modellekben. Ennek az eredménye az, hogy van egy bizonyos OECD-s előrejelzés, és a 80-as évektől kezdve azt figyelhetjük meg, Ugye itt a színes vonalak mutatják az előrejelzést, itt a, konkrétan gabonáról van szó, és egészen másképp alakul, ugye a fekete vonal mutatja a tényleges áralakulását. Ez azt jelenti, hogy a meglévő modellekkel egyszerűen nem lehet előre látni az árakat a mezőgazdaságban. A beavatkozási eszközöket ugyanakkor leépítettük politikai okokból. Az volt a feltétel, hogy kockázatmentes, stabil időszak fog kialakulni. Itt egy újabb modell, ez a Momagri modell, ami lehetővé teszi az áringadozás figyelembevételét. 2014-es év végén nézzük meg, mi történt, és milyen volt a ár tekintetében 2015-22 közötti hogyan alakul a modell szerint az árak. De nagyon erős áringadozást látunk, fluktuációt látunk, és nincsen stabilizációs lehetőség. Most pedig áttérnék a prezentáció második felére. Milyen eszközöket használhatunk az áringadozás kezelésére? Az első témám, hogy szeretnék említeni, hogy nincs csodaeszköz. Különböző kérdések is fölmerültek. Tudjuk, hogy a parlamenti képviselők azon dolgoznak, hogy hogyan lehetne fejleszteni a kapot, de nincs egy csodaeszköz a termékek specifikációs jellemzőire kell gondolnunk, például, hogy melyek hogyan tárolhatók, aztán bioüzemanyagok, ugye, ahol van alternatív felhasználási lehetőség is. A kérdés az, hogy érdemes -e egyáltalán a megelőzésen gondolkodni, vagy inkább a kezelésen. A következő dián azt látjuk, hogy milyen beavatkozási lehetőségek képzelhetők el. Van ugye egyedi kockázat, és van szisztemikus kockázat. Vannak kezelhető, és vannak katasztrofális szintű kockázatok. A közbeavatkozás, tehát Európai Uniós szintű beavatkozás, látjuk, hogy a szisztemikus kockázatokra kell, hogy vonatkozzon, kontraciklikus hatást kell, hogy elérjünk, illetve a természeti katasztrófák esetén kell, hogy beavatkozunk. Ez sokszor egyébként a természeti jelenségeknél is szisztemikus kockázatról van szó. Ezt látjuk például az állattenyésztés területén. Aztán a következő szint egy kollektívabb, mondjuk szövetkezeti jellegű beavatkozás, Fenton úr említette ezt. Itt a, vagy a termésértékesítési lánc, vagy pedig a szövetkezeteknek a kapacitására kell építeni. Itt is látjuk a kockázat kezelését, a közös kockázati alap fölállítását, és ezek a, illetve a határidős fedezeti műveletek is ide tartoznak. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak szerényen kell beavatkozni, inkább nemzeti szinten kell ezeket a beavatkozásokat kezelni. Például jövedelbiztosítás, vagy kockázat, elosztás tekintetében lehetnek olyan európai szabályok, el tudunk képzelni olyan európai szabályokat, amelyek lehetővé teszik az európai költségvetési beavatkozást, vagy pedig a tagállami beavatkozást. És a szokásos kockázat alsó szinten szerepel, itt a, a gazda kell, hogy kezelje elsősorban ezt a, keze, ezt a kockázatot, illetve nemzeti szinten. Itt látjuk például a fiskális megoldásokat, vagy a terhek csökkentését. Például Franciaországban ez történik csak hogy Franciaországban ma ugye általában a szokásos és a szisztemikus kockázat kezelésében gondolkozunk. És itt nem szerepel a szétválasztott a termeléstől független támogatás, hiszen ez, ez, ennek igazából nincs is hatása az ilyenfajta támogatásoknak a kockázatkezelésben. Ugyanakkor, ahogy elhangzott, a EU költségvetés 60%-át a termeléstől független támogatásra szálljuk. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács feladata, hogy ezt a termeléstől független támogatást ossz el újra, és gondoljon a ciklikus változások elleni hatáscélzó beavatkozásokra, illetve az áringadozást mérséklő, annak hatását mérséklő beavatkozásokra. Lehetne egy például korlátozott célú be, szintű beavatkozást tervezni a válságos időszakokban. 2011-2015 során évi 7-8 milliárdot költött az Európai Unió ezekre a célokra, most pedig a több éves költségvetési kereten belül kell tervezni ezeket az összeke, Vagyis a piaci beavatkozási és ciklus elleni beavatkozásokat egész másképp kell tervezni, mint ahogy ez most történik. A mostani támogatások nem, semmi köze a kockázatáshoz vagy az áringadozásokhoz, és a világ most megnyílt a számunkra, nyitott a világ, ehhez kell igazítani a kapot. Köszönöm. Dávnám pán pan Proszę Państwa, Köszönöm, ez elgondolkodható volt, most pedig lépjünk tovább. Megjegyzések következnek. Ferere úr kapja meg a szót először két percben, tessék. Ce qu'il apparaît effectivement, c'est que... Nos, ismét elmondom, hogy tudni kell azt, hogy az Európai Unió kitart a tárgyalások végkövetkeztetése mellett. 2003-ról van szó, a összekapcsolás szétválasztásáról, és akkor bevezették a reformokat, az első kérdésem nagyon is politikai jellegű. Második pedig a volatilitásra vonatkozik. A volatilitás a mezőgazdaságban a fáraók idejét hozta vissza, a hét ínséges és hét bőséges esztendő időszakát. Fontos a megelőzés, a prevenció. Először is valahogy biztonságot kell kialakítani a volatilitással szemben. Ez azt jelenti, hogy újra meg kell tanítani a termelőknek, illetve a termelő szövetkezeteknek, hogy a hét énséges időt, illetve a hét énséges évet és a hét bőséges évet megpróbálják megfelelően irányítani, kezelni. Aztán, ami a stabilizációs alapot illeti, ezt ennek a lehetőségét is kiaknázhatjuk. Egyrészt a képzés területén, másrészt pedig az adóügyi, adóügyi fellépések területén lehetne előrelépni. Aztán ott van a termelés diversifikációja, minél inkább egy termékre összpontosultunk, annál inkább ki vagyunk téve az áringadozásnak, ezért nagyon fontos a diversifikáció. Ezt kell megőrizni. A harmadik megjegyzésem pedig, Ahogyan Kárl úr is elmondta, a szisztemikus kérdések merülnek föl, tehát a biztosítás, a támogatás, a hatékony támogatás kérdése, hogy mennyiben ö, támogatható ez az ágazat, és mennyiben erősíthető az ellenállása. Köszönöm. Köszönöm, Adinolfi. A Dinolfi úr következik. Én is nagyon rövid leszek. Természetesen a pénzügyi piacok kérdéséről azt lehet mondani, hogy ez is egy plusz fedezeti eszköz. Szeretnék reagálni egy kérdésre, amire korábban nem reagáltunk, hogy a spekuláció mennyire számít az áringadozás szempontjából. Megmondom őszintén, hogy többféle uh, tanulmánya azt mutatja, hogy nagyon jelentős hatás, és van amelyik tanulmánya azt mutatja, hogy egyáltalán nincs is hatása. Minden a pénzügyi eszközök nem fedik le a teljes mezőgazdasági termelési spektrumot. Sok esetben az európai piacon különféle módon működik mindez. Ugye fontos, hogy milyen növényről van szó, milyen termelésről van szó. A kockázat megosztás, a szisztemikus egyéni kockázatok kezelése, ezek fontos közgazdasági kérdések. Ugye fontos, hogy azt is meghatározunk, hogy ki és milyen esetben avatkozzon be. Amikor átlátható elemeket állítunk föl, hosszú távú együttműködést alakítunk ki a termelési ellátási lánc mentén. Például a tejcsomagban ez is történt. Itt nem csak az a lényeg, hogy az és több garanciát mutasson, hanem olyan elepek is szerepelnek a tejcsomagban, amelyekkel be lehet avatkozni, lehet tárolni, attól függően, hogy jobb vagy rosszabb időszak van, és ezeknek a beavatkozásoknak több funkciója is lehet. Nem csak egy módon lehet az áringadozástól megvédeni a gazdákat. A biztosítási lehetőségek kiegészítő jellegűek a szerződéses mechanizmusokhoz képest, és egyébként a kölcsönrendszerek is hasznosak lehetnek, amikor bizonyos szintű biztonságot akarunk elérni. Nagyon sok lehetőség áll előttünk. Az anticiklikussággal kapcsolatban azért vannak kételjeim, hiszen a közvetlen kifizetések, legalábbis filozófiai szinten, ahogy ezt magyarázta az Európai Unió, nem csak jövedelem támogató mechanizmus, hanem kompenzációs mechanizmus is közjavak esetén, amelyeket a mezőgazdaság állít elő. Hát egyrészt a rendszer kompatibilitását kell megvizsgálnunk, másrészt az elvi szinten is tisztázni kell kérdéseket. A közvetlen kifizetés a kollektív közjavak fenntartását szolgálja. Köszönöm. Dziękuję. W tej chwili prosimy o zabranie głosu przedstawiciela komisji. Oddaję głos panu dyrektorowi Honiatusowi.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 az áringadozás kezelésével kapcsolatosan, de ez nem az egyetlen üdvözítő megoldás, mint ahogy Fenton úr is javasolta. A határidős piacokon fedezeti ügyletek kötése az EU-ban nem nagyon szokásos megoldás a tej ágazatban. Egyes országokban a gabonapiacon vannak ilyen eszközök, viszont itt további támogatást várunk az EU-tól a az alacsony árakkal szembeni védelem területében. A rendszer az Egyesült Államokban általános, és már több éve működik, ugyanakkor a gazdálkodók a tej árrés védelmi programra is támaszkodhatnak. Tehát úgy tűnik, hogy még itt van tere annak, hogy a kormányok beavatkozzanak. A közvetlen kifizetések anticiklikussága például egy jó megoldás lehet, amit tovább vizsgálhatunk, de azt is világosan kell látni, hogy ez nem kapcsolódik a termeléshez, mert egyébként nem lehetne hatékonyan megvalósítani. Az anticiklikus kifizetések a termeléstől függetlenül és bizonyos környezeti feltételekhez kötötten ez volt az el, alapvető elképzelés, de azt hiszem, hogy ez olyasmi, amit az első pillér keretében megvizsgálhatunk, a KAP reformja keretében. Nincs egyértelmű javaslatom arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, de ezt szerintem ágazat specifikusan kellene kezelni, azt is részletesen meg kell vizsgálni, hogy ez végül is hogyan teszi majd lehetővé, hogy a gazdálkodók esetében a spekuláció ne valósulja meg, vagy a támogatásokkal való spekulálást illeti. A kifizetések a gazdálkodók számára nyújtott kifizetések nem kerülnek tőkésítésre, mint ahogy ez jelenleg a közvetlen kifizetésekkel történik. Teraz oddaję głos panu Sowiu. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Thank you very much, uh, Chairman, for giving us the opportunity to... Köszönöm az elnöknek, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy megjegyzéseinket megosszuk mindenkivel. Három területről volt szó, ezzel kapcsolatban talán segítséget fognak nyújtani a szlájdok. Nem csak a mezőgazdasági piacot jellemzi a áringadozás, napi és folyamatos az élelmiszerigény, az élelmiszerellátás éves ciklust követ, és a időjárástól is függ. A, például az elektromos áram esetében folyamatos kell, hogy legyen az ellátás, egyébként nincs piac aztán többféle módon történik a megközelítés ennek a kérdésnek, és az áringadozás mezőgazdasági és élelmiszerre történő hatása, és hogy általában mit nevezünk túlzott áringadozásnak, ezt erre megfelelő Magyarázatokat hallottunk, és hogy ez hogy hat a hosszú távú döntésekre is. Az Agri főigazgatóságban 2008 óta közvetlenül odafigyelünk az áringadozásra, viszont azt látjuk, hogy nem önmagában az áringadozás okozza a problémát, és ez egyébként 2008-at követően nem minden terméket érintett ez a probléma, hanem valójában az a probléma, hogy három, három párhuzamos trend egyszerre áll fenn az áringadozás, az összes termék ármozgása és a jövőbeni árak bizonytalansága. Tehát, hogy picik itt a számok a dián, de a WTO megállapodás 1985-ben született, és a nagy áringadozás pedig jóval később, 2008 után következett be, úgyhogy ennek semmi köze a WTO megállapodáshoz. Inkább a 2007-2008-as pénzügyi válsághoz kapcsolhatók ezek az áringadozások. A hosszú távon úgy látjuk, hogy az átlagárak csökkennek, ugyanakkor az áringadozás meg növekszik. Hogyha megnézzük ezt a termék árváltozás egy adott időszakban, hogy a gazdák számára a legsősebb probléma az, hogy 8 éven belül kétszer is iszonyan felemelkedtek az árak, és kétszer is padlót fogtak az árak. Hogyha megnézzük az alsó sort, 97-2015-ös időszak. Itt a azt látjuk, hogy valós reálértéken 10%-osan magasabbak most az árak, mint 18 évvel ezelőtt. A gyomírtók, növényvédők 100%-kal változtatták az árakat, energia 95%-kal, fémek, ásványok 32%-kal a mezőgazdasági árakkal külön foglalkoztunk. Néztük például a kínai és feltörekvő gazdaságokban a mezőgazdaság alakulását és a változásokat. A nyersolajára is rendkívül befolyásolja a mezőgazdasági termékeket, ez főleg a földgáz esetén igaz és fontos természetesen a kedvező időjárás alakulása, a környezeti változások, és a átcsökkentő hatások tekintetében mindezeket az aspektusokat figyelembe kell hazni. Az orosz ambergo természetesen nem segített a helyzet kezelésében. És most pedig az árcsökkenéshez nem kapcsolódik növekvő áringadozás. Hogyha megnézzük az éves változást a világ szintjén, hogy általában az árak hogyan változnak, akkor azt látjuk, hogy a mezőgazdasági volatilitás is változik, de például a növényvédőszerek ára, az energiára sokkal nagyobb mértékben változik. És amit itt az utóbbi években meg tudunk figyelni, az az, hogy általában az árak több termék esetén, vagy minden az átlag termékek esetén is folyamatosan csökken. Most névleges értékeken beszélünk. Hogyha megnézzük a havi mezőgazdasági árváltozást, összehasonlítjuk például a növényvédőszerek vagy az energia árváltozásával, akkor ezek nagyjából párhuzamosan alakulnak. Persze ez nem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági termékek között ne lennének olyanok, ahol jelentősebb az áringadozás. Minden esetre, hogyha egy összképet nézünk, akkor a helyzet sokkal komplexebb, mint amit általában gondolunk. Ma e, a szakbizottságnak nem szeretném bemutatni azokat a kap intézkedéseket, amelyeket nagyon jól ismernek. Viszont szeretném hangsúlyozni, van egy ismert grafikon a kap változásáról. A kék rész az a természethez kapcsolódó támogatás. Ez az eredménye a WTO megállapodásnak, ez a bővítési fölkészüléshez kapcsolódott, illetve konkrétan a egyik járványválsághoz kapcsolódott mindez. A reform hatása az a következő diálátszik. látszik az EU és a világpiaci ára közti szakadékot kívántuk felszámolni. És itt a kell mutatjuk a tejárat, és láthatjuk, hogy nem múlt áprilisban, hanem már néhány év óta világszinten vannak az árak. És ugye ez igaz például a búzára is. A marahús és a cukor esetén csökkent a szakadék, de még mindig nem a világszín várszínvonalát követjük az Európai Unión belül. Természetesen sok minden függ attól, hogy a világpiacon mi történik. Mindenek lehet előnye is. A következő dia mutatja pontosan, hogy milyen pozitív változások következtek be a mezőgazdasági áruk kereskedelmében. Itt többféle kategóriára felosztottuk a mezőgazdasági termékeket. Nagyon sokféle termékek exportját kell itt figyelembe venni. A reform tekintetében a különféle kockázatok kezelése és különféle a piaci kockázatok belső és külső dimenzióihoz kapcsolódnak az egységes piacnak. Az általánosabb kockázatok EU szinten merülnek fel olyan kockázatok, amelyek nem tagállami specifikációhoz vagy régió specifikációhoz kapcsolódnak, például időjárási járvány és általában a természeti környezet és a természeti hatások az kapcsolódó kockázok ezek. Ugyanakkor a vitátban sokszor nem veszük figyelembe, vagy torzítja is a vitást, vitát, hogy milyen a célzott szakpolitikai eszközök hatása, itt gyakorlatilag a termeléstől elválasztott közvetlen kifizetésekről van szó. Itt alapjövedelem támogatásról van szó, amely a piaci fluktuációhoz kapcsolódik. Ennek fontos szerepe van a mezőgazdasági tevékenység föntartása tekintetében az EU területén. Ugyanakkor segít abban, hogy a gazdák döntéseket hozzanak. Ez nem azt jelenti, hogy esetleg nem termelnek. Ugye most például túl termelési probléma merült fel, ennek ellenére továbbra is folytatják a termelő tevékenységüket. Politikai döntéseknél figyelembe kell venni, hogy mi a jobb közvetlen támogatás, vagy pedig az ártámogatáson keresztüli közvetett támogatás. Az ártámogatás gyakorlatilag megemeli az árakat, ez a túltermeléshez vezethet, és amiatt csökkenhetnek az árak, és így egy ördögi körre fog kialakulni. Ez a recept lehet, hogy ideiglenesen kisebb vagy izolált országok esetében működik, de nyitott gazdaság esetében nem. Hogyan lehet jobban kezelni a ár és vagy jövedelem volatilitást? Miért nem szerepel a kapban egy Egyesült Államokhoz hasonló szakpolitika? Az Egyesült Államokban jelentős sem működik a mezőgazdasági támogatás Egyeteműen gondolnunk kell arra, hogy mennyire fontos az intézményi költségvetési és strukturális különbség az USA és az Európai Unió között. Például költségvetési megszorítások nincsenek az Egyesült Államokban a gaz- mezőgazdasági támogatás területén. Ott a legfontosabb szempont a, egyrészt a tömegtermelés, másrészt a területek elhagyása ennek ellenére hasznos lehet egy, össze, egy ilyen összehasonlítás. Az USA-ban is egymás kiegészítő komplementer eszközöket alkalmaznak. Persze a támogatási filozófia eltér az EU-s filozófiától. Hogy ez most ciklus, anticiklikus támogatás-e, vagy biztosítási eszközöket hangsúlyoznak-e, ez szakpolitikai döntéstől függ. Az igaz, hogy a 60% kezelési költségekre megy el, de 20% közvetlen termelés támogatásra megy, és a fönnmaradó összege pedig biztosítási támogatásra költik az árváltozások tekintetében. Viszont amikor összehasonlítjuk a szakpolitikákat, a lényeg, hogy az eredményeket kell összehasonlítanunk. A árt turbulenciát, ha megvizsgáljuk az USA-ban és az EU-ban, ez egy egyetemi képet ad. Kevésbé volatilitásak az árak az Európai Unióban, mint az USA-ban az utóbbi években. 2013 és 2015 között az EU netto jövedelem csökkenés az 6% volt, és ugyanakkor az USA-ban több mint 14% egyéb tényezőkkel együtt. Ez annak is az eredménye, hogy a piaci valóság kiigazítása az mindig későn történik meg, és ez ugyanúgy igaz az USA, mint az EU mezőgazdaságára is. A teljes mezőgazdasági szektorban a támogatások olyan változásokat tesznek lehetővé, amelyekkel alkalmazkodni lehet a jövedelmi ingadozásokhoz. Az anticiklikus beavatkozások a gazdaság támogatásában most ennek tekintetében arra kell gondolnunk, hogy alacsony a piaci ár és egy ciklus ellenes támogatás alapján kialakuló árak helyzetét kell összehasonlítani. Nem azt kell megadnunk a gazdának, amit a piac megad nekik, hanem arra kell gondolnunk, hogy milyen kormány célárak tekintetében kell a támogatást biztosítanunk. Végül is először meg kell határozni, hogy milyen problémát akarunk megoldani, és ezt követően kell kitalálnunk, hogy mit teszünk. Az EU szakpolitikának az árvolatítás kellene megoldania, még inkább specifikusan termékfüggő kell, hogy legyen a beavatkozás. Véleményünk szerint nem. Úgy gondoljuk, hogy a közjavak és a magánjavak tekintetében meg kell vizsgálnunk, hogy mi legyen a kapnak a prioritása. Természetesen sokat tanulhatunk a tényleges végrehajtásból, az új eszközök alkalmazásából. A második pilléres eszközök nem igazán népszerűek. Az, egyébként az új, például a tej fedezeti program meg kell, hogy hosszabbodjon kétszeresére az idő, eredeti időtartamnak, mert nem volt eléggé népszerű. Köszönöm. Köszönöm. És a következő hozzászólók, de szúr Tarabella, ki kíván még szólni. Nekem most irányítanom kell a vitát. Ropé tehát öten kértek összesen szót, és kérem röviden, Desz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kiegészítést szeretnék tenni. Valóban nincs egy üdvözítő egyetlen megoldás, és az európai országokban különböző megoldások lehetnek. Ami az ármegállapítást illeti, a tejárak esetében 36 centről beszélünk, és eh, ha mondjuk a termelő a következő három évre 32 eh, centes árra köt eh, a szövetkezettel szerződés, akkor hogyan alakítják ki a tárgyaláson az, áraka, az árszintet? Lehet, hogy ez a 32 centes ár nem tartható, mert jelenleg az ár alatt van. Nem tudom, hogy ez hogyan működhet. Amiről nem hallottunk, hogy a legnagyobb probléma a fiatalok, fiatal gazdálkodók kérdése az általuk megvalósított beruházások, a, mondjuk a 30 centes tejár esetében, hogyha egy küszöbéteket megállapítunk, és ezt meghaladja az ár, tehát ez egy ilyen rendszer azokat részesíti előnyben, akik beruháztak. És végezetül a szociális terület nem közösségi illetékesség, de hogyha segíteni akarunk a gazdálkodóknak, akkor a nyugdíj, az ápolási és egyéb szociális biztonságok mindenféleképpen fontosak, és ez legalább 50%-os támogatást feltételez. És itt szorgalmazni kéne a foglalkoztatást is azokkal szemben, akik hatalmas területeket gépesítetten művelnek meg. Dorfman úr. Alapvetően én is úgy gondolom, hogy fontos lenne, ha nem csak az ár ingadozásról beszélnénk, hanem a jövedelemek ingadozásáról is, hiszen valójában ez érdekli a gazdálkodókat. A tejágazatban, ha megnézzük a számokat, az amerikai ár és védelmi rendszert, ha megnézzük, itt a termelői költséget, a takarmányköltségek is nyilvánvalóan változnak, és ezt is be kell számítani a volatilitásba. Már elhangzott, hogy a volatilitás egy teljesen normál eszköz a piacgazdaságban. A kérdésem az, hogy milyen mértékű volatilitást bír el egy olyan gyenge gazdasági szereplő, mint például a mezőgazdasági termelő, hogyan működhet a piacgazdaság ebben az esetben, és itt nem azokról a támogatásokról beszélek, amelyek korábban a közös agrárpolitikában működtek. Nagyon érdekesek voltak ezek az előadások, és nekünk Európában is végig kéne gondolni, hogy hogyan tudnánk a, piac, a pénzpiacokkal élni, itt a MIFID rendeletre, ha utalhatok, itt teljesen más és eltérő szabályzások valósultak meg a határidős és a hedging ügyletek szerintem nem lennének célszerűek az élelmiszer termékek esetében. És a MOMAG főtitkárától nem pontosan értettem, itt a különböző kif- anticiklikus kifizetésekről beszélt. Nem igazán értettem, hogy ez pontosan mire vonatkozik. Itt abból indulnak ki, hogy ezt ismét vissza kell kapcsolni, tehát amikor anticiklikus kifizetést eh, teljesítek, akkor meg kell nézni a termelést is, meg kell vizsgálni, hogy hol voltak a magas árak, hol voltak a legmélyebb, legalacsonyabb árak. az anticiklikus kifizetések alatt az anticiklikus jövedelem támogatásokat érti. Itt esetleg 7 milliárdot is meg lehet takarítani, miközben az összjövedelem kiesés 10 milliárd. tehát akkor ezzel 10 milliárdot megtakarítanak. Én nem tudom elképzelni, vagy nem tudom, hogy ennek hol van az óriási előnye. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék foglalkozni azzal a kérdéssel, amivel Dorfman kollégám is foglalkozott az átláthatóságot kellene egy kicsit kifejteni. Milyen szinten a termelési értékesítés lánc melyik fázisában következik ez be. Én ugye külön foglalkozom a zöldség termesztéssel, és a piac fő szereplője végül is a kereskedő, őket mennyire szolgálja mindez. Tehát szeretném, ha kicsit részletesebb információt adnának az átláthatóságról. Második megjegyzésem a megtakarítás kérdése. A fiskalitással, az adózással kapcsolatban el kell mondanunk, hogy ez nem közösségi kompetenciába tartozik. Milyen eszközöket tudnak önök elképzelni az, ahhoz, hogy ezt a nehézséget lehessen megoldani? Ugye az egyes tagállamoknál nagyon súlyos fiskalitási problémák merülnek föl. Elnök úr, nincs kérdésem. Csak két-két és fél percben szeretném elmondani a gondolataimat. Nagy figyelemmel hallgattam a szakértőket, és gratulálok Ferrer úrnak, Dino Fadionai úrnak, Bölsz úrnak, Kárl úrnak, Fanton úrnak ugye jelentős tapasztalatuk van ezen a területen, foglalkoztak a különféle jelent, jelenségekkel és a megoldásokkal. Egy kicsit elkeseredtem a bizottság felszólását követően, pedig általában nem vagyok pessimista a, igazából a hangzott, az hangzott el, hogy el kell fogadni, hogy a volatilitás mindig is létezett. Igen, tudjuk, hogy a mezőgazdaságban van volatilitás, de azért azt is eh, el kell, hogy fogadjuk, vagy föl kell, hogy ismerjük, hogy az utóbbi években ez fölerősödött. A legrosszabb ellensége a gazdáknak, és még rosszabb ellensége azoknak, akik most akarják megkezdeni a tevékenységet, illetve sokan föladják a tevékenységet. Bizonytalan a jövedelm, az árak eh, állandóan változnak, a tejpiacon például nincs volatilitás, viszont a előállítási költség alatt van az ár hónapok óta. válságban. A bizottságnak ezt föl kell ismerni, és el kell fogadnia. Lehet, hogy itt egy mélységes válság áll előttünk, és megoldást kell keresni. Európai szinten a, bizo, a biz, biztosítási megoldások nem hatékonyak. Az Egyesült Államokban ez működik. A bizottság mindig azt mondja, hogy jó úton haladunk, de azért végig kell gondolni, és ebben a témában nem értek egyet a bizottsággal és a tanácssal sem a kormányok nagy többségével. A parlament szintjén az előadó és mindazok, akik készítik ezt a témát, biztos, hogy olyan pozíciót tudunk kialakítani a parlament részéről, amely progresszista, amely foglalkozik a tényleges mezőgazdasági válsággal, a napi valósággal, ahogy a bizottság képviselője mondta, elnézést, hogy fölbosszantottam magamat, de elfogadhatatlan ez a javaslat, a bizottsági javaslat. az autizmus szót nem is akarom használni, mert szerintem az autisták ugyanolyan emberek, mint a többiek. Minden esetre ebből a körből ki kéne, hogy lépjen a bizottság. Megoldást kell keresni, persze nem könnyű megoldást találni, akár a anticiklikus megoldáson gondolkodunk, akár a biztosítási megoldásokon, egyébként együtt fogunk dolgozni ezeken a témákon. Az biztos, hogy változásra van szükség. A jelenlegi rendszer egyszerűen abszurd. Kérdésem nincs, és eltelt a felszólalási időm. Bardzo, bardzo dziękuję, ale nie warto tak się stresować. Pan... Köszönöm szépen. Azt hiszem nem is kell ezt nagyon hangsúlyozni, Roppér következik. Köszönöm szépen. Köszönöm a szakértőknek a prezentációkat. Hallottunk javaslatot biztosítási rendszerre, mely keretében különböző alapokba helyeznék a bevétel egy részét. Hát beszéltünk arról is, hogy bizonyos marzsot biztosítunk, de milyen, milyen marzsról van szó? 10%-ról? 5%-ról? Miről is van szó konkrétan? Ugyanakkor azt hallottuk, hogy a biztosítási rendszerek akkor kell, hogy elinduljanak, beinduljanak, amikor magasabbak az árak. Nos, több éven keresztül a bevétel, illetve az árak úgy alakultak, hogy nem lehet megélni, nem lehet megélni abból, amit keresnek az emberek, tehát hogyan is beszélhetünk megtakarításról, nincsen más javaslatuk? Például, hogyha azt mondják, hogy biztosítási rendszert kell létrehoznunk, hogyan? A tagállamoknak kell kezdeményező szerepet vállalni, vagy az Európai Uniós intézményeknek kell az első befektetéseket tenniük, és aztán a gazdák csatlakoznak, vagy miről van szó? Vá- megvárjuk azt, hogy a- az árak ismét növekedjenek? Ez idő alatt val- valószínűleg bizonyos ágazatok teljesen eltűnnek majd a föld színéről bizonyos tagállamokban. Igazából nem értem azt sem, hogy a a tejágazatot a villamosenergia ágazatához hasonlítja, hiszen számomra két különböző dologról van szó, olyan ez, mint hogyha almát a körtéhez hasonlítanánk. Aztán a legfontosabb probléma az, hogy nincs időnk. Meg kell őrizni az alapjövedelmet azért, hogy életben maradjanak ezek a termelők, valóban tennünk kell valamit gyakorlati szinten, valamit a kezükbe kell adni, vagy mire várunk? Arra várunk, hogy megszűnjön ez az ágazat? Nem lehet egy tehénnek az egyik nap enni adni, a másik nap pedig semmit nem adni. Hónapról hónapra folyamatosan etetni kell ezt az állatot. Kell valamit adnunk, valamilyen beruházást tennünk kell. Köszönöm. Jár úr, kapja meg a szót. Egy kérdésem lenne a rendszer stabilitásával kapcsolatosan. Mit tegyünk, hogy lehet biztosítani az árstabilitást, a tőzsde működését? Ezt a rendszert eléggé szilárdá kell tenni nyilvánvalóan azzal, azt meg kell akadályozni, hogy összeomoljon ez a rendszer. A pénzpiac is esetleg generálhat áremelést. Itt olyan biztonsági megoldásokra van szükség, amelyek egy több fokozatú, több szintű rendszert feltételeznek. Tehát egy felelősségbiztosítási rendszerre gondolok például, ahol a jövedelmekhez kötött a biztosítás egy második szinten a termelő eldönthető, hogy hogyan köt biztosítás az áringadozással szemben. Egyfajta vegyes rendszerre gondolok. Mogę to ja się dołączę do pytań. Ha lehet, akkor én is szeretnék egy kérdést feltenni. Itt az alapvető kérdés a, az, hogy hogyan biztosítjuk a gazdálkodók jövedelmének a stabilitását, anélkül, hogy beavatkoznánk a piacba, hiszen az ellátás biztonsága rendkívül fontos. Másodszorban megfelelő szinten adóztassuk-e a jövedelmeket, annak érdekében, hogy a termelők az esetleges következő évek vesztességeit ellensúlyozni tudják. Másszóval milyen eszközöket lehetne alkalmazni a volatilitás megakadályozására? A volatilitás minden gazdaságban előforduló természetes jelenség, de a kérdés az, hogy milyen mértékű volatilitást eh, engedhetünk meg, illetve bír ki a gazdálkodó. Itt eh, alaposan eh, át kell dolgozni különböző pénzpiaci instrumentumokat, a hitellezést és egyéb eszközöket. A mezőgazdasági piacon az intervenció szokásos. A piacok azonban bemut, azt mutatják, hogy nem tudott beállni a rendszer, a bankszektorba is nagy mértékben szükség volt a beavatkozásra. Nyilván jó dolog azt mondani, hogy bebiztosítjuk magunkat megtakarításokkal a jobb években, az esetleges szűkösebb évekre, de milyen eszközei vannak ehhez a gazdálkodóknak? Végezetül pedig azt is meg kell nézni, hogy ezek az eszközök mennyire megvalósíthatók nemzeti szinten, szemben az európai szinten, hiszen az agrárpolitika, közösségi politika, tehát az eszközöket közösségi szinten kéne megvalósítani, ugyanakkor nemzeti fellépésre is szükség van. Haniotis úrnak adom most meg a szót, majd a szakértőknek olyan sorrendben, ahogy gondolják. Köszönöm szépen. A személyes utalásokon átugram, és csak a következő kérdést szeretném föltenni. Hogyha vitát akarunk szervezni, meg akarjuk nézni, hogy mi történik a világban, akkor a tényekre kell építenünk. Pontosan ez volt a célom, ezt próbáltam meg bemutatni, minden, igaz, minden igazolható. Tehát Tarabella úrnak a következő szeretném mondani. 2008-ban mindenki azt mondta, hogy a világ ban elfogy az élelmiszer. Mi voltunk azok, akik azt mondtak, hogy nem kereslet, hanem kínálat irányítja ezt a válságot. Amikor mindenki azt mondta, hogy a termelőket, a gazdálkodókat nem kell támogatni, mert magasak az árak, mi voltunk az elsők, akik azt mondták, hogy a mezőgazdasági kereskedelem csökkent és pontosan ezt akartam most is mondani, plusz 10% a mezőgazdaság számára, 100% az energia és a műtrágya számára. Mm, amikor Kína 10%-os éves növekedést mutatott, mi 7%-on álltunk, és ezek az eredmények mind hozzáférhetőek. Ugyanez vonatkozik a volatilitásra. A szakirodalomban rengeteg tanulmányt olvashat, amely azt mutatja, a volatilitás növekszik, vagy növekedett. Vannak önök is, amelyek a csökkenésről szólnak. Bármit is mutassanak ezek a tanulmányok, egy dolog biztos. Hogyha meg akarjuk ítélni, hogy működött egy politika vagy sem, akkor meg kell néznünk a tényeket. Mit mutatnak a tények? Például az USA politikájáról azt, hogy a tejrendszer nem működik, és nem kedvelik el a gazdálkodók, semmit nem hozott a gazdák számára. Ilyen vitákat kell lefolytatnunk. Miért? Miért van nekünk második pillér? Miért vannak kockázat igazítási, kockázatkezelési eszközök? Ezek sem populárisak, ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államokban sem. Itt csak 2%-ról beszélünk miért van az, hogy teljesen másféle politikák, mind a kereskedelmi struktúrában, mind pedig a bevételek területén eredményeket hoztak. Egyetlen egyféleképpen folytatható ez a vita, szerény véleményem szerint, hogyha tényekről beszélünk, nem pedig bizonyos megjegyzéseket teszünk egymás felé. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, igazgató úr, és most pedig a szakértőké a szó. Nos, Newtis úrt követve a tények. Az első gondolat a volatilitás bizonyos termékek esetében a 2003-as reformok után kezdődött. Előtte nem, volt, nem beszélhetünk volatilitásról, csak fluktuációról. Tehát valóban politikai kérdésről van szó, illetve arról, hogy milyen politikát alkalmazunk. Aztán a tények, hogyha nem teszünk semmit, vannak ugye pozitív periódusok, és vannak negatív periódusok, hogyha negatív időszakot élünk, akkor nem megfelelő a termelés, nem megfelelően működnek a dolgok, átstruktúrálásról van szó. Politikai kérdés pedig, elfogadjuk-e azt, hogy, egy, a, hogy minden egyes válság esetén elfogadjuk, hogy minden tagállam más struktúrája a termelését. Aztán próbáljuk elkerülni a kockázatot, mert politikai szinten nem akarunk minden egyes katasztrófa után új, újra struktúrálás. Ez azt jelenti, hogy meg kell találni az eszközöket arra, hogy a saját nemzetközi kötelezettségvállalásainknak egyelet tegyünk. Ugye itt van, a, van szó arról, hogy megnyitjuk a piacot, illetve ezekről a kérdésekről. Meg kell találni tehát az erre vonatkozó eszközöket, ami pedig a fiskalitást illeti, az adóügyi kérdések nem szabályozottak Európai Uniós szinten, tehát itt szintén politikai döntésről van szó, illetve az ezzel kapcsolatos hibáról. Ugyanez vonatkozik a biztosításra, a biztosítás is állami, tagállami terület jelenleg, ugyanígy az adóztatás kiváló eszköz arra, hogy elsimítsuk a dolgokat, és hosszú távon fenntarthatóak legyenek a gazdaságok. Amikor pedig a mars biztosításáról beszélünk, akkor természetesen ott van az elméleti, a valós, a történelmi mars, mindegyik gazdálkodás esetében másról beszélünk, a biztosítás pedig figyelembe veheti az állami támogatást, az állami pénzeszközöket, erre épülhet, például bizonyos százalék fölvállalása, egyrészt az EU, másrészt a gazdálkodó osztja költségeket, aztán pedig, hogyha nagy válság időszaka van, akkor viszont biztosítási rendszer működhet, ahol egy biztosító, hogyha már nem tud megfelelni az elvárásoknak, akkor a viszonbiztosító közbeléphet. Tehát ennyit, egy-két gondolat erejéig, de látjuk, hogy valóban egy politikai problémával állunk szembe, politikai döntésekre van szükség, tehát inkább önöknek kell választaniuk, nem pedig nekünk. Anch'io solo qualche secondo, ma eh, rövid hozzászólásom lesz, csak reagálni szeretnék az elhangzottakra állampolgárként és egyénként a tudásrendszer, amit most képviselni akarunk, nem tud mindig minden politikai frusztrációra választ adni. Természetesen a cél a megoldások felállítása, de esetleg a provokáció is, vagy legalábbis például az elektromos árampiacán az ösztönzés. Sokszor, so, sokszor sokkal több lehetőséget gondolunk a politikai beavatkozások területén, mint amire tényleg alkalmasak, képesek vagyunk. Itt lehet, hogy nem leszek népszerű. Van egy bizonyos beavatkozási rendszer. Úgy gondolom én is, hogy vannak kisebb innovációk, vannak olyan kisebbnek tűnő eszközök, aztán van a kockázatkezelő eszközrendszer. Hogyha itt keresünk a megoldást, az nem hibás. Piacszabályozó mechanizmus, hogyha olyan erős szintű, mint a múltban volt, az szerintem most én elméleti szakemberként azt mondom, hogy az majdnem őrültség lenne a mai helyzetben. I think I need to clarify some of the... Pontosítani szeretnék néhány megjegyzést az elektromos árampiacával kapcsolatban. A legtöbb mezőgazdasági termék esetében marginális költségeket figyelünk, hogyha túl termelés van, akkor a legutolsó láncem határozza meg a piacot. Ugye nem akarjuk, hogy a piaci erővel visszaélés történjen. A szövetkezetek esetében sokszor azt mondja az Európai Bizottság, hogy nem, a szövetkezetek összeállása az veszélyes. Ugyanakkor az elektromos hálózat területén a hálózat kezelőnek adjuk meg a lehetőséget, hogy átlagárat meghatározzon, és ilyenkor a felesleges vagy a plusz ára kifizetése az nem a normál áron történik, hanem kapacitás áron. És mi a köze ennek a mezőgazdasági termékekhez? Igen, van például a zöldség és gyümölcs szektorban, hogy a termelői szerkezeteknek, meg, szervezeteknek megengedjük, hogy átlagos árat kialakítsanak, és ennek alapján van lehetőségük a termék kivonására a piacról. Úgyhogy így kapcsolódik ugye a folyamatos ellátás az elektromos áram szintjén percekben mérhető és annak a változása, a hatás változása a mezőgazdaságban több éven keresztül kell, hogy jelentkezzen. Tudom, hogy nem ugyanaz, de mégis azért tanulhatunk az elektromos áram piacáról. És az egyik téma pontosan az, hogy az elektromos áram piacán, ugyanúgy, mint a zöldség gyümölcs piacban, megengedjük, folyamatos ellátást kívánunk elérni, ezért bizonyos mértékben megengedjük az átlagár kialakítását. Viszont sok egyéb mezőgazdasági termékre ezt nem engedjük meg. Most nem mondom, hogy ez minden termék esetében hasznos lenne, de azért érdemes végig gondolni. Um, I think Mr. Dorfman uh, raised a... Azt hiszem, hogy Dorfman uh, úr egy nagyon jó kérdést uh, vetett fel a szabályozással, a pénzügyi, különböző pénzpiaci eszközök szabályozásával kapcsolatosan. Mi a kereskedelmi vállalatokkal foglalkozunk, és vagy olyan vállalkozásokkal, akik nem rendelkeznek elő erőforrással, eszközzel ahhoz, hogy a bankokkal megfelelő kapcsolatot alakítson ki, és Desz úr is a 36 centes garantált tejárra kérdezett rá, amit esetleg a szövetkezettel való szerződésben kikötnek. De itt másról van szó, az államhoz hasonlóan, amikor mondjuk a gazdálkodó 15 tehenet tart, ugyanolyan lehetőségeket kell, hogy kapjon, mint egy 500 fős állománya rendelkező gazdálkodó. Tehát a szövetkezettel ugyanolyan kapcsolatot kell, hogy lehetővé tegyünk a kis gazdálkodók számára, mint a nagyok számára. Én a pénzügyi eszközök előnyéről szóltam, habár nem ez az egyedüli üdvözítő megoldás, és nem feltétlenül könnyű megvalósítani, de a megoldás részét képezhetik. Emellett persze a biztosításokról is érdemes gondolkodni, biztosítani kell, hogy az árkockázatokat különböző módokon próbálják kivédeni a gazdálkodók és akkor így gyakorlatilag a megoldások között is egyfajta verseny alakulhat ki, ami költséghatékonyságot is jelentett. Az Egyesült Államokhoz vagy az Új-Zélandhoz hasonlóan, ahol ezeket az eszközöket alkalmazzák, ugyanazokat az ügyfeleket célozzák meg, mint önök. Kínának és más országoknak is ugyanilyen eszközökre lenne szükségük. Tehát az európai termékek akiket ugyanolyan képességgel akarjuk ellátni az árkockázatok tekintetében, akkor az ágazat számára ezeket az eszközöket hozzáférhetővé kell tenni. Oui, monsieur le président, j'ai entendu... Euh, Köszönöm, elnök úr. Anyutis úr megjegyzésre szeretnék reagálni. Nagyon racionális a következtetése, de sajnos nem felel meg a valóságnak. Tarabella úr, Ferrer úr is ezt hangsúlyozta. Ma olyan válsághelyzetek vannak, amelyek fennmaradó tartós válságok, ez az első megjegyzésem. Amikor eszközökről beszélünk, energiáról, alapanyagokról, a mezőgazdaság területén, akkor itt sokféle helyzetet kell figyelni. Először is nagyon sok gazdáról van szó, és nehéz összehasonlítást végrehajtani, például az elektromos árampiacával, ott néhány szereplő van, a mezőgazdaságban pedig több ezer szereplő. Ezt ne felejtsük el. Van egy bizonyos társadalmi döntés. A parlament és a tanács egy európai stratégiát választott a mezőgazdaság érdekében. Igazából nincs stratégiánk, beavatkozási mechanizmusunk van, és ez sajnálatos. Minden nagy országnak az állami mezőgazdaság támogatás területén Egyesült Államok, Brazília, Kína vagy bárhol máshol erős volt a növekedés, mert stratégiai elemnek tekintik a mezőgazdaságot. Ugye 10 milliárd lakosa lesz a főnek hamarosan, úgyhogy nem szabad megengedni, hogy a végtelenségig a piac határozza meg mindent. Politikai döntéseket kell hozni. Nem azt mondom, hogy túlszabályozásra van szükség, hanem másfajta szabályozásra van szükség. Hasonló, vagy akár alacsonyabb szintű költségvetéssel is megvan erre a lehetőség. Dorfman úr, van egy részletes dokumentum, amely bemutatja a pénzügyi hatásait a javaslatainknak. Ez egy részletes tanulmány, itt a tejpiac, gabonapiac és az olajos magvak piacával foglalkozik ez az elemzés. A következő öt évben, annak ellenére, hogy nagyon alacsonyak az árak, a szerepel a tanulmányban, hogy stabil szinten lehet megtartani a jövedelmet, vagy akár magasabb szinten is meg lehet, el lehet érni a jövedelmet, és ez magasabb szint, mint amit most a kap biztosít. Amikor az árak nagyon volatilisak, akkor ez a jövedelemre hat. A termeléstől elválasztott ár az az ártól is el van választva. Ezért konvergencia fog bekövetkezni az egyes államok között. Az ár közvetlenül hat a jövedelemre. Amikor magasabbak az árak, akkor természetesen nem kidobott pénzről van szó. Amikor tartósan alacsonyak az árak, akkor viszont a támogatás elégtelen. Úgyhogy gazdaságilag egyáltalán nem igazodik ez a mechanizmus a valósághoz. Válság időszakban persze a tanács meg a bizottságnak kell meghatározni, hogy mit nevezzünk válság küszöbnek. Egy bizonyos időszakig lehet, hogy hasznos a termeléshez kapcsolódó támogatás. Ugyanakkor a mi rendszerünk teljesen WTO-kompatibilis egyáltalán nem használjuk a minimis beavatkozási lehetőséget, amelyet a WTO meghatároz. Köszönöm. No, myślę, że dopiero byśmy teraz z chęcią podyskutowali. A tu... Köszönöm szépen. Eljött az ideje annak, hogy ö, nagy lelkesedéssel folytassuk majd a vitát. Most azonban ezt a jelenlegi ö, szekciót le kell zárnunk. Természetesen sokféle vélemény létezik, a kérdés pedig az, hogy a mai modern kockázatkezelés hogy nézzen ki. Megnéztük a különböző lehetőségeket, különbözőképpen tekintettünk ezekre a kérdésekre Európai Uniós, illetve nemzeti kontextusban is, illetve helyi kontextusban is. Az élelmiszerpiac úgy működik mostanában, mint a pénzügyi piac, csak hogy az élelmiszernek megvan az a fizikai aspektusa, ami hiányzik a pénzügyi piacok esetében. Aztán el kell döntenünk, hogy hogyan lépjünk előre, mi az, ami változást hozhat a kapban, ami stabilizációt biztosíthat, illetve a jövedelem és az árak biztonságát is és a kínálatot is, valamint a költségekre is oda kell figyelni. A kapnak megvoltak a maga pozitív eredményei, annyi biztos, és néha egy megrázkódtatásra van szükség ahhoz, hogy új, friss erővel tekintsünk a dolgokra, Ma nem jó a kap környezete, legalábbis ezt látjuk a pénzügyi terv legutolsó költségvetéséből. Hogyha a 2011-es árakat vizsgáljuk, akkor hiány mutatkozik. Természetesen meg kell néznünk a jövedelem oldalt is, és a fiatalok gazdálkodó, fiatal gazdálkodók szerepét, illetve arányát, ez az arány sajnos csökken. Mérehatóbb elemzésre van tehát szükség, és úgy gondolom, hogy a szakértők prezentációja ezt nyilvánvalóan is tette. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen, hogy megtartották a előadásaikat még akkor is, hogyha néha eltér a véleményünk, de erről szól ez az egész, eltérő véleményekről, különböző hangokról, hiszen csak így lehet teljes, kreatív és gyümölcsöző a vita. Tehát mindenkinek nagyon köszönöm, hogy eljött, és a jelentéstevőnk kihasználja majd, és felhasználja az önök anyagait, hogyha megengedik. Még van egy napi rendi pontunk a koordinátori, koordinátorok ülésének a jóváhagyása. Ezt mindenkinek közre beadtuk, hogyha nincsen senkinek megjegyzése, akkor ezt úgy veszem, hogy a koordinátorok ülésének a következtetését elfogadták. Egyéb kérdések, nem látok semmilyen egyéb kérdéshez tartozó felszólalást. Következő ülésünk március 14-én lesz délután három és fél hét között. Öt óra után fogunk szavazni, ahogyan Nikolson úr kérte. Március 14-én kilenc órától este fél hétig tart majd az ülésünk, tehát két, két külön ö, ülésre kerül sor, és végül köszönetet adunk tolmácsoknak.